Good afternoon, dear colleagues. Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök. A következő szakbizottsági ülésünkön egy kisé furcsa termet kaptunk a mai napon. Keresem, hogy a tagok egyáltalán hol foglaltak helyet, mert nem a szokásos teremben vagyunk. De hát ez van, ezt a termet kaptuk. Először is el kellene fogadnunk a napirendet, hogyha nincsen megjegyzés, akkor a napi rendet elfogadjuk. Ami a tolmácsolást illeti, 16 nyelven lesz tolmácsolás, és mint mindig az ülést az interneten is követni lehet. Hogyha valaki szeretne hozzáférni a dokumentumokhoz, akkor elektronikus módon letöltheti ezeket. Lenne néhány bejelentésem is, az egyik a koordinátorok ülésére vonatkozik. Úgy döntöttünk, hogy a következő meghallgatáson, június 16-án, a következő személyeket hívjuk meg, Dorote Szára, Deutsche Umwelt Hilfétől, aztán Pasquale Sabido és Oliver Hödemann, Corporate Europe Observatory, Kai Borgest professzor lesz a következő, Aschaffenburg University of Applied Science, és Daniel Lange, a Faster IT CEO-ja. Ők lesznek tehát a meghívott vendégek a június 16-i meghallgatásunkon. Egyébként ezt a dokumentumot is eljuttatjuk majd mindenkihez. A ma reggeli koordinátori ülés után azt már mindenkinek el tudom mondani, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden egyes tanú minden egyes szakértő, akire szükségünk van, fogadja is el a meghívást, és tudjon is eljönni a meghallgatásokra. Körülbelül fél órával ezelőtt beszéltem az IMCO elnökével, és reméljük, hogy egy kicsit jobban összetudjuk majd hangolni az ő munkájukat a saját szakbizottságunk munkájával. Ezen kívül az autógyártóknak is el fogjuk küldeni az új kérdőívünket, tehát már megfogalmazás alatt áll az új kérdőív. Ezen a koordinátorok és a jelentéstevők dolgoznak. A legutóbbi meghallgatás follow is dolgozunk, de úgy tűnik, hogy a jelenlegi munka eddig sajnos nem volt elégséges. Minden egyes hivatalos levelet, amit elküldünk ebben az ügyben, fölteszünk a honlapunkra is, úgyhogy ott ezek hozzáférhetőek mindenki számára. Van ezzel kapcsolatban megjegyzés? Hogyha nincs, akkor az április 19-i EMIS jegyzőkönyvre szeretnék áttérni. Ez olvasható a honlapunkon, és hogyha nem kapunk ezzel kapcsolatban megjegyzést, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Hogyha nincs megjegyzés, akkor át is térhetünk az első meghallgatásra. Richard Smoker szeretném először üdvözölni, aki főtanácsadó, illetve Rob Kölenárét, aki szenior tanácsadó, a fenntartható közlekedés és logisztika az alkalmazott tudományos kutatás hollandiai szervezeténél, ez a TNO. Azt hiszem, hogy TNO néven ismertebb ez. 1 óra 15 percünk van az első részre, úgyhogy meg is adnám a szót Richard Smokersnek, aki 10 percben megtartja majd a bevezető előadását, és utána fogunk áttérni magára a meghallgatásra. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy itt lehetünk a mai napon, egy rövid prezentációt szeretnék bemutatni, tulajdonképpen minden részletet nem is fogok elmondani, ezek elolvashatóak lesznek majd a szlájdokon. A NOx kibocsátással kapcsolatos tanulmányunk eredményeit szeretném bemutatni, ez az elmúlt éveket ölelte fel, és mind laboratóriumi, mind pedig közlekedési teszteket magába foglal ez a tanulmány. Tehát a TNO, a Közlekedés és Logisztika, az Alkalmazott Tudományok Kutatás Hollandiai Szervezete, 200-an dolgozunk különböző témákon, logisztikában, urbanisztikában, energia témakörében, illetve a biztonság témakörében, ezen kívül pedig a közlekedés környezeti vonatkozásaival is foglalkozunk. Egy kicsit gyorsan haladnak a szlájdok, nem tudok ilyen gyorsan beszélni. Tehát Nézzük, hogy az elmúlt öt évben a Euro 5 és a Euro 5-ös és Euro 6-os autókon mit vizsgáltunk. Azt látjuk, hogy valódi tesztekben, illetve laboratóriumi tesztekben is vizsgáltuk a NOx kibocsátást, és minden esetben azt találtuk, hogy ezek sokkal magasabbak, mint a típus teszteken. Az Euro 5-ösnél ez 3-4-szeres volt, az Euro 6-osnál pedig sajnos kikapcsolódott a mikrofon, az Euró 6-osnál 2-től 6-ig, az Euró 5 kisteherautókon pedig 3,5 volt ez a faktor, az 1-es és 2-es kategóriában, a nagyobb furgonoknál a 3-as kategóriában pedig 6 volt ez az érték. Ebből látható, hogy különböző témákat, különböző típusokat, különböző modelleket vizsgáltunk, tehát elég széles körű volt ez a vizsgálat. a tesztprogramot az Infrastruktúrális és Közlekedési Minisztérium rendelte meg. Ezt már az elmúlt 13 évben elvégeztük teherautókon, buszokon, furgonokon és személyautókon egyaránt. Tulajdonképpen a visszaélések kiszűrése és a környezeti jogszabályok betartatása volt a legfontosabb célkitűzésünk. Ez volt tehát az a két ok, ami miatt a különböző elemzéseket és tanulmányokat megrendelte tőlünk az Infrastruktúrális és Környezetvédelmi Minisztérium. A teszteket valós körülmények között végeztük, illetve laboratóriumi körülmények között is ellenőriztük. Végeztünk szimulációkat is, és Természetesen kapcsolatban állunk itt Brüsszellel is az új környezeti jogszabályok kidolgozásában. Az érdekesség kedvéért egy 1970-es képet is ide tettem, hiszen akkor kezdődtek ezek a tesztek, és a 2011-es, illetve 2014-es képek már a jelenlegi modern technológiákat tükrözik Németországból, illetve Hollandiából. Ez a közlekedési körülmények között elvégzett mérésekre vonatkozik. Természetesen mind az autók technológiája, mind pedig a mérési technológiák folyamatosan változnak és folyamatosan modernizálódnak. A valódi közlekedésben végzett teszteket igazából hatékonyak a 2011-es évtől lehetett elvégezni, azelőtt csak a laboratóriumi tesztek voltak megbízhatóak. Az autók természetesen egyre bonyolultabbak, komplex elektronikával rendelkeznek. Az IGR, e az LNT és az SCR most már összeadódik, és így kell vizsgálnunk a NOx kibocsátást. A következő grafikonokon láthatóak a PM standardek, illetve a kibocsátási jogalkotás, valamint az ezzel kapcsolatos szűrők alkalmazása, melynek hatására sokkal tisztábbak lettek a dízel járművek. Az értékek már így is rendkívül alacsonyak, ez különösen jól látható az Euró 5-ös és az Euró 6-os járművek esetében. A 2010-es év óta az Euró 5-ös és 6-os autókon viszont azt kezdtük megfigyelni, hogy a laboratóriumi tesztekhez képest rendkívül eltérőek voltak a valós körülmények között végzett tesztek, sok esetben 3-4 vagy akár 3-6 szoros eltérés is keletkezhetett a laboratóriumi tesztek és a valós körülmények között végzett tesztek eredményei között és tudván, hogy mennyire érzékeny kérdés a NOx kibocsátás, egyértelműen oda kell figyelnünk arra, hogy melyek azok a faktorok, amelyek befolyásolják azt, hogy a valós körülmények között végzett tesztek sokszor más eredményt mutatnak. Azt nyilván tudjuk, hogy egy hideg motor vagy egy meleg motor más kibocsátási adatokat ad, de nem csak ez a körülmény okozta azt, hogy a laboratóriumi tesztek és a valós körülmények közötti tesztek között ilyen óriási különbségek mutatkoztak. A laboratóriumi tesztek nagyon sok esetben már egész egyszerűen alkalmatlanok alkalmatlanokká váltak arra, hogy a valós kibocsátást ezek alapján mérni lehessen. A TNO ilyen jellegű megfigyeléseit az MPA Svájcban és a JRC is megerősítette. Sok esetben az is előfordult, például az Euro, az Euro 6-os járműveknél, hogy a laboratóriumi tesztek ugye nem voltak feltétlenül jók, de utána 2012-2015 közötti adatok viszont azt mutatták, hogy ezek közül a járművek közül számos jármű tulajdonképpen megbízható. Hogy ez pontosan mit jelent a benzines és a dízelautók esetében, az ezen látható. A dízel a fekete, a szürke pedig a benzines jármű. Egyébként a, az Euró 2-től kezdve ugye alacsonyabb volt a határérték a dízel autóknál, Folyamatosan a határérték alatt voltak minden egyes euró kategóriában a benzines autók kibocsátásai, és a következőn, hogyha megnézzük a kék grafikont, akkor kékkel látható a dízel és szürkével látható a benzines járművek kibocsátása. és bár a kibocsátások körülbelül ugyanazon a szinten mozognak, az engedélyezett értékek folyamatosan csökkennek. Természetesen folyamatosan változik ez a grafikon, folyamatosan alakul, mert újabb és újabb járműveket tesztelünk. És utána természetesen felmerül a kérdés, hogy mégis miből adódnak ezek a különbségek. Tulajdonképpen az elmúlt években azt látjuk ezeknek a járműveknek az esetében, hogy az optimalizált hardware és szoftver úgy készül el ezekben az autókban, hogy a laboratóriumi teszteken jó eredményt mutassanak, de hát ezek ugye nagyon specifikus körülmények között zajlanak, ezek a laboratóriumi tesztek bizonyos hőmérsékleten, viszonylag korlátozott ideig, és a szoftvert és a hardvert egyaránt úgy készítik el, hogy azok laboratóriumi tesztek között jó eredményeket mutassanak, pedig mindannyian tudjuk, hogy a valós körülmények között ugye nem ezek az eredmények születnek majd és sajnos a defeat devices, tehát hogy mi az, ami nem megfelelőképpen működik, az elég homályos megfogalmazást kapott a jogszabályokban is, ezért elég nehezen megfoghatóak ezek a különbségek a laboratóriumi és a valós körülmények között végzett tesztek között. Itt a vízszintes tengelyen láthatóak az úgynevezett normális vezetési körülmények és az itt született eredmények, ez tulajdonképpen csak viszonylag kis részét képzi az összes tesztnek, amelyet laboratóriumi körülmények között elvégeznek. A zöld és a kék vonalon látható a kibocsátás, amely ugye alacsonyabb, mint az elfogadott érték, vagy pedig közel áll, megközelíti az elfogadható értéket. azt figyelhetjük meg, hogy viszonylag kis eltérések történnek a normális vezetési körülmények és a laboratóriumi körülmények között, csak hogy a jogszabályok nem mindig úgy fogalmaznak, hogy megfelelőképpen tudjuk mérni a kibocsátást, illetve alkalmazni a jogszabályokat a valós vezetési körülmények között. Egyelőre a gyártókat az a felelősség teszteli, hogy amikor ezek a járművek elhagyják a gyárat, akkor megfelelő kibocsátási eredményeket mutatnak. A jogszabályokat úgy kellene megváltoztatni, hogy használat közben valós körülmények között mutassák az autók azokat az eredményeket, amelyeket a jogszabályok előírnak. Tehát a probléma az, hogy a laboratóriumi teszteknek valóban megfelelnek az autók, ám a valós használatban egyáltalán nem azok a kibocsátási értékek, tehát hogy a gyártó felelősséget kellene, hogy vállaljon a járműve iránt azután is, hogy ez a jármű elhagyta a gyárat. A probléma, illetve a mi aggályunk az, hogy ez milyen következménnyel jár majd a valóságban. Ez ugyanis azt jelenti, hogy az Európai Unió NO2-re vonatkozó határértékeit a nagyobb európai városok egyszerűen képtelenek tartani. Túllépik ezeket a határértékeket, nagyon magas az NO2 koncentráció az európai nagyvárosokban, rengeteg dízeljármű van, és hát hogy mit tehetnek ezek a tagállamok, illetve ezek a városok konkrétan annak érdekében, hogy megszüntessék a levegő ilyen jellegű szennyezését, hát valóban lehet ösztönözni azt, hogy az emberek lecseréljék az autóikat, általánosságban lehet javítani az autóparkon, de ez egy rendkívül összetett kérdés, és ezt ki kell egészíteni más levegőminőségi intézkedésekkel is. És úgy vélem, hogy az elmúlt években az erre vonatkozó vita nem volt, eléggé, nem volt kielégítő. Az infrastruktúrális és környezetvédelmi minisztérium az elmúlt években már figyelte ezeket az adatokat, sőt már 2010 előtt is vizsgáltuk az Euró 4-es járműveket, és megosztottuk az eredményeket minden egyes érdekelt féllel. Itt az Európai Unióban is számos munkacsoportnak beszámoltunk ezekről az eredményekről, a típusengedélyezéssel foglalkozó szakértőknek, de Sajnos ezt nem feltétlenül vették figyelembe. Felvettük a kapcsolatot olyan szervezetekkel is, amelyek környezetvédelemmel vagy levegőminőséggel foglalkoznak, és az idei évben, illetve az elmúlt évben számos más érdekelt felet is felkerestünk, és a sajtónak is beszámoltunk az eredményeinkről. A végső kérdés, amit fel kell tennünk, hogy a TNO által feltárt eredmények miben tudnak segíteni, hiszen még mindig a laboratóriumi tesztek a mérvadóak, amelyeket specifikus körülmények között végeznek el, és nagyon könnyű optimalizálni ezeknek az autóknak a teljesítményét laboratóriumi körülmények között. Hogyha figyelembe lehetne venni a valós körülményeket is, és ezeket fel lehetne használni a jogalkotásban, akkor ez mindenképpen komoly előrelépés lenne. nem csak a konformitási faktort kell figyelembe venni, hanem a konformitást, illetve a normális vezetési körülmények között kibocsátott eredményeket is, mert egyébként nem tudunk megfelelő felelősséget hárítani a gyártóra, azok után, hogy az autó elhagyta a gyárat, legalábbis a jelenlegi jogszabályok értelmében nem. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes bevezetőt, és most szeretném Zalba úrnak átadni a szót a jelentéstevőnek, Köszönöm szépen. Elnök asszony. Köszönöm, Smokers úr. Láttunk egy-két javítást az Euró 1 és az Euró 6 esetében. Tehát még egyszer köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Smokers úr. Az előadásából láttuk, hogy milyen javítások voltak az Euró 1-től Euró 6-ig. És azt is láttuk, hogy a mérési eljárások nem jók. Ez már 2009-ben is kiderült, amikor először mértük valóséges körülmények között a kibocsátásokat. Tehát akkor úgy nézett ki, hogy Európa lesz a világ első olyan régiója, ahol valóságos vezetési környezetben vizsgálják a kibocsátásokat. Itt felmerül az a kérdés, hogy a kibocsátások 10 20-szor magasabbak a nitrogénoxid esetében, mint ahogy ezt engedélyezik nagy sebességnél. De mit jelent a nagy sebesség? És még van egy kérdésem a válasz hetedik oldaláról. A jelen törvényi szabályzás nem egységes. Elmondaná, hogy milyen hatástalanító berendezéseket ismer. Tehát a hatástalanító berendezés tudtommal nem megállapítható, hogy be van-e építve vagy nem. És ha nem megállapítható, akkor mit teszünk? Igazából nem világos a definíció, nem tudjuk kimutatni a hatástalanító berendezést, akkor most mit tudunk tenni? Köszönöm a kérdést. Az egyik a nagysebességnél történő magas kibocsátások, igen, a nagy sebességű autók eléggé erős nitrogénoxid kibocsátás bírnak, tehát 130 km fölött Németországban ott lehet 150-nel is menni az autópályán, és az biztos, hogy 20-szor annyi a kibocsátás, mint a határérték. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének alacsonyabbak a kibocsátások a jelen gépjárművek esetében. A spektrum másik oldalán a kilométerre eső kibocsátás is rossz, de lassan is, hogyha lassan mennek az autók, tehát például, hogyha dugóban araszolnak, akkor is nagyon magas a káros anyag kibocsátása, a nitrogénoxid kibocsítás. Volt egy kérdése. Itt a jogalkotás hézagajra utalt a hatástalanító berendezések nyomon követhetetlenségére. Igen, tényleg nehéz. A jog értelmében nem -e megengedett a hatástalanító berendezések használata. Azonban a jog nem ír le semmilyen olyan eljárást amelyet maga után vonna az, hogyha a hatástalanító berendezést észlelnek. A az autógyárak gyakran beépítik a hatásanító berendezést, és igazából nem világos a jelen kutatási állapotok alapján, hogy milyen különbségek vannak valóságos vezetési helyzet és laboratóriumi vizsgálatok között. Az egyes autókat, gépjárműveket nem vizsgálják meg. Nagyon sokat kell mérni, nagyon sok adatra van szükségünk. És ez azt is jelenti, hogyha nehéz észlelni a hatásonító berendezést, hogyha másra koncentrálunk. Zalba úr? Nagyon röviden, nagyon röviden. Nagyon rövid leszek. Visszatérek az első megjegyzésemhez. Tehát eh, állíthatjuk még mindig, hogy eh, Európa a világon az első olyan hely, ahol alkalmazzák ezeket a méréseket, teszteket? Igen. De mi releváns? hogy a jóváhagyás esetében ezek a vizsgálatok szükségesek. Köszönöm szépen, Herbrandi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány technikai jellegű kérdésem lenne, hogy a félreértéseket kikerüljük. Hogyha jól értettem az írásbeli kérdéseket, akkor kijelenthettem, hogy a jelen technikák kombinációja elérheti, hogy a gépjárművek megfelelhetnek a 80 mg-os nitrogénoxidnak. Igen, hogyha betartják a határértékeket. Tehát ez azt jelenti, hogy amennyiben a készülékek a gépjárműben működnek, akkor a gépjárművek be tudják tartani a 80 mg-os határértéket. Tehát ön az LNT technológiát szorgalmazza, vagy nem szorgalmazza? Technikai okokat az LNT és az FCR rendszerek kikapcsolásra nem látunk okokat, hiszen ezek a rendszerek a motortól függetlenül működnek, és az LNT és az SCR alkalmazásának nincsen kihatása a teljesítményre. A következő műszaki kérdés, nagyon sokat beszélünk arról, hogy több nitrogén oxidra van szükség a széndiokszid kiküszöbölésére. Az ön válasza az, hogy igen. Tényleg van egy ö, olyan meggondolás, hogy összefüggés van a nitrogénoxid és a teljesítmény között, azonban a jelenlegi mérési technológiával már nincs meg ez. Hm, tehát nincsen most a nitrogén-oxid kibocsátás és az üzemanyag takarékosság között összefüggés? Igen, büntetés kell fizetni, hogyha hatásanyító berendezéseket használnak, de lehet széndiokszid kímélő technológiákat is alkalmazni. Tehát legalábbis ez az európai jogalkotó szempontja. Ez illik ahhoz, amit korábban már említettek a bizottságban. Most akkor nézzük meg a dolog politikai oldalát. A dokumentumokból az derült ki, hogy már 2010-ben a TNO különbségeket állapított meg a nitrogén oxid kibocsátás esetében az utakon és a laborokban. Tehát valószínűleg másfajta nitrogénoxid csökkentési technikát alkalmaznak. Mit tettek? Azt mondták, hogy politikailag kell valamit lépni. Úgy gondolja, hogy eleget tettek? Hollandiában, vagy akár itt Brüsszelben? Hiszen a holland környezetvédelmi minisztériumnak dolgozunk, megkapják az adatainkat, és több testülethez is eljutottuk a adatainket. Hát a kérdés természetesen az, hogy eleget tettünk-e. A holland delegáció a brüsszeli munkacsoportban többször benyújtotta az eredményeket, hogy mit láttunk, és azt látjuk, hogy a teszt eredmények adottak, és természetesen kihatásuk volt, és olyan autókra van hatásuk, amiket majd a jövőben építenek. A utolsó kérdésem, mutatta a városokban meglévő levegő tisztaságot, illetve minőséget, tehát a közutakon lévő kibocsátások miatt nem fogjuk a városokban soha elérni azt a szintet, amit szeretnénk a levegő minősége érdekében. Van egy olyan érzése, hogy a politikai szint, ez főleg európai szinten, túl keveset tett, hogy foglalkozol ezzel a problémával? Túlságosan a műszaki ismérvekkel foglalkozott, és nem a levegőminőséggel a városokban? Uh, uh, difficult question. <laughs> hát ez egy nehéz kérdés, az biztos. A levegőminőségi politika szakértői számára ismeretes ez a probléma, és igazából nem az számít, amit mi gondolunk, de ezt a tényt elfogadták. Olyan tényként, amely adott. És a jelen helyzetre jobban vonatkozik, mint a jövőre. De mi ezt a témát tudatosítottuk, de nem igazán kapott figyelmet. Köszönöm szépen. Kárens, please. Lehet, hogy erre még visszatérünk, Kárens úr. Köszönöm szépen. Smokers úr, figyelemmel kísértem az előadását, elolvastam az anyagokat, megnéztem a jelentéseiket, a legutolsót, az ideit is. El tudná mondani egyszerűsítve, közérthetően, hogyha be akarjuk tartani az Euró, az Euró 6-os jogszabályban lévő kibocsátási értékeket, aztán a NOx és az NO2-es, meg a szindioxid kibocsátási értékeket, akkor fel kell adnunk a dízel technológiát el kell feledkeznünk a dízelről, vagy pedig a dízelmotorok képesek-e megfelelni az elvárásoknak. Nem hisszük, hogy a dízelmotoroktól el kellene búcsúzni, annak érdekében, hogy a célokat elérjük. Egyébként a technikai kérdésekre adott válaszainkban is erről beszélünk. Úgy gondoljuk, hogy a rendelkezésre álló technológiával, hogyha az EGR-t az eh, SNT-vel eh, összetudjuk kapcsolni, akkor a közúti dízeljárművek a 80 mg per kilométeres NOx értékeket reálisan el tudják érni. Tehát a jelenlegi technológiával ez már elérhető, elérhető. Ez pedig azt jelenti, hogy a dízeljárművek igenis hozzájárulhatnak a levegő megtisztításához de ez akkor egy megkönnyebbülés az dízel motor és autógyártóknak. Szóval, hogyha technológia rendben van, akkor mit kell megváltoztatnunk annak érdekében, hogy a technológiát helyesen is alkalmazzák? Hát voltak éppen annak kell megváltozni, hogy olyan elvárásokat kell megfogalmazni, amelyek a reális viszonyok között, a közötti viszonyok között is ellenőrzésre kerülnek az RDE egy jó megoldás erre figyelembe véve, hogy a valós körülmények között való ellenőrzés végre is hajtják, tehát nem csak a laborban ellenőriznek hogyha jelenleg a teherautókat ellenőrizzük, akkor azt látjuk, hogy az Euro 6-os motorú teherautók eh, NOx kibocsátása alacsonyabb, mint az Euro 5-ös furgonok kibocsátása. Egy szóval a heavy duty vagy a nehéz súlyú járművek már most megfelelnek a valós eh, közúti helyzetben való ellenőrzés során az ellenőrzéseknek, illetve a értékeknek. Következő kérdésem hogyha megfelelően tart, használják ezeket a technológiákat, még mindig versenyképes lesz a benzinmotorral ez a dízelmotor. Versenyképes lesz az árban ez a motor. Hát persze versenyképesség kérdésétől függ ez, ez fül, függeni. Um, az a kérdés, hogyan definiáljuk ezt. Egyértelmű, hogy a járművek tisztábbá tétele drágítja a járműveket. Úgy gondolom, hogy ha ex post új ellenőrzést kellene végrehajtani, hogy egy nagyobb tanulmányra van szükség. Ez egy picit a tojás és a tyúk, vagy a tyúk és a tojás problémája ezeket a technológiákat úgy dolgozták ki, hogy teljes egészében alkalmazzák, hogyha persze nem mindenki alkalmazza ezeket, akkor a költségei nem fognak csökkenteni. Ezért mondom, hogy a tyúk vagy a tojás problémájával állunk itt szemben. Hiszen felmerül, hogy sok más tényezőtől is függ, hogy mennyiben befolyásolja a benzin motorú járművekkel való versenyképességét a dízelmotoroknak nő a költség, de hát az Euro 6 jogszabály elfogadása ezzel jár. Hogyha ezeket a technológiákat, illetve a jogszabályokat nem tartják be teljesen, akkor ez problémás. Köszönöm szépen, Danc úr! Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Smokers úr a bemutatóját. Elgondolkoztam azon, hogy e technológiai kom, ö, ö, kombináció eredményekre vezette, vagy nem. Hogyha most az egér technológiáról gondolkozom el, tehát a kibocsátott, kipufogó gáz visszaforgatásáról van szó. Nos, ezzel kapcsolatban bizonyos autógyártók tájékoztattak arról, hogy a Daimler, a 10, a Peugeot 5 fok alatt és a Renault Opel a 17 százalék fok alá áll. Nos, hát az átlag hőmérséklet Európában 9 fok. Hogy milyen elképzelést követnek ezek az autógyárok? Nos, csak azt mondhatom, hogy a gyártók ugyanezt a magyarázatot adják nekünk is. Persze ez a magyar, az a technikailag érthető, de nem jelenti ez azt, hogy eh, a technikailag elkerülhetetlen volna. Azt mondják tehát az EGR technológiáról, hogy voltak éppen itt az intercoolert védik meg ezáltal. De ez vélhetőleg a jelenlegi technológia alkalmazásából ered. Hogyha alacsony a betáp levegőhőmérséklet, akkor megoldható ez a probléma. Összességében tehát egy sor lehetőség nyitva előttünk. Az inték vagy a becsat, becsatlakozó levegő felmelegítése nem tűnik egy túlzottan nehéz feladatnak. Ezért azt állítjuk, hogy a jelenlegi rendszer problematikus lehet, de nem meghaladhatatlan probléma ez. Összességében tehát köszönöm a magyarázatot. Figyelembe véve mindezt, amit mondott, illetve a kérdéseinkre adott írásos válaszokat, a meleg újraundítás kapcsán arról tájékoztat, hogy minél magasabb a hőmérséklet, annál magasabb a kibocsátási érték, Mindez persze ellentmond mindannak, ahogy a technológia működnie, a technológiának működnie kellene. Az USA-ban a meleg újraindítást is ellenőrzik. Európában nem. Figyelembe véve, hogy azt mondja, hogy az EGR technológiát magasabb hőfoknál hatékonyabban lehetne működtetni, miért látjuk azt, hogy a magasabb hőmérsékletnél magasabb a kibocsátási érték, vagy azért, mert nem az igazságot mondják a tesztek, ezt nem hiszem, vagy pedig van-e bármilyen más pot, lehetséges oka ennek a különválásnak, diskrepanciának? Itt nem csak a hőmérsékletről van szó, az anyagunkban arról is beszélek, hogyha egy NADC e tesztet hajtunk végre, akkor ez ugye 20-30 fok közötti motor beindításából indul el. Ebben az esetben tehát a, a motor bemelegedésének fázisában az emissziók magasabbak, az emisszió magasabb. Hogyha pedig egy éppen megáll, megállított motort indítunk újra, akkor magasabb emissziókat látunk egy meleg, mint egy hideg motornál, de hát ez valóban az intuíció ellenében, a vélelmezésünk ellenében szól ez az igazság. Meg kell tippelnünk, hogy mi lehet ennek az eredetem. Úgy gondolom, hogy a gyártóknak kell magyarázatot adni. És mit gondol, hogy célra vezető volna-e a meleg újraindítás tesztjének bevezetése? Igen. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Smokers úr, többször említettem ám, és az írásos anyag abból is kiderül, hogy két döntő elem játszik itt szerepet. A nitrogén oxid e, határérték az ero 6 alapján 80 mg a mai technológiával elérhető. És mindez nem a széndiokszid kibocsátás csökkentésének kárára érhető el. Tehát mind a két kibocsátás elérhető. Persze a valóságban ezt még nem értük el. A második kérdéssel kapcsolatban pedig valóban rámutat a legnehezebb eh, problémára, arra, hogy a technológiát nem kellőképpen alkalmazzák. Felmerül a kérdés, miért nem alkalmazzák ezt a technológiát. Beszél ön ötös kérdésre adott válaszában a költségekre, hiszen itt a gyártók a költségek jelentős növekedéséről beszélnek, illetve arról, hogy a nyereség marzsuk csökken. Az ECC már korábban is elmondtam, hogy itt e, gépjárművenként 400 eurós összegről e, van körülbelül szó. Válasz. Nem vizsgáltam meg ezeket a tanulmányokat a legújabb időben, de annyit megerősíthetek, hogy a rendszer relatív költsége a gépjármű általános költségéhez vetítve egy kis kocsi esetében fajlagosan magasabb, mint egy nagy kocsi esetében. Tehát eh, fajlagosan jobban emelkedik majd a kisebb autók ára. De hogy, a köl, hogy maga a rendszer költsége mennyibe kerül, ezt nem tanám, tanulmányoztuk. Tehát akkor milyen lehetőséget lát arra, hogy felgyorsítsák ezt a technológiát? Hát az Erdélyet kell végrehajtani a valós körülmények közötti kibocsátás ellenőrzést kell ellenőrizni, kell megerősíteni Minél gyorsabban el kell érni ezt, hogy legalább az újonnan forgalomba bocsátott gépjárművek RDE-jét, vagy valós idejű ellenőrzését végrehajtsák. És persze ez a kérdés, hogy mennyi idő után cserélik majd le a régi gépjárműveket, ezt mi nem igen tudjuk megítélni, de hát azt hiszem, hogy ez a, a képlet egyik eleme. Mit lehet hát ez alapján mondani az RDE mögött rejlő becsvágyról. Az egyik az időzítés, fontos, hogy alacsony konformitási tényezőt várjunk el. És még egyszer mondom, nem csak a konformitási tényezőről van szó, hanem az is egy kérdés, hogy hány gépjárműre alkalmazok a konformiti tényezőt és persze növelhetnénk a becsvágyat, de nem hiszem, hogy ez egy kompromisszum volna. Gyorsabban és szigorúban is végre lehetne ezt hajtani, de hát jelzem, hogy ezeket a kérdéseket még nem tártuk fel elemzéssel, tanulmányokkal, nem egy vita, nem egyszerű megvitatni ezeket a kérdéseket. Valóban az a kérdés, hogy a gépjárműipar mit tud elérni, mi a reális. A tízes kérdésre adott válaszában, válaszukban pedig különböző ö, kérdéseket fogalmazott meg. Fogalmaztak, milyen alternatívákat látnak. A PEM, e a PEM e egy jó technológia, de A PEM igazgatása kapcsán bizonyos megbízhatóságra van szükség. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi rendszeren van még mit javítani. És a jelenlegi rendszer kialakítása során az a tendencia rajzolódik ki, hogy a költségek is magasabbak a pontossággal de minél több eh, ilyen mérőeszközt alakítunk ki, annál alacsonyabbak lesznek eh, a költségek, a fajlagos költségek. Egy szóval a mobilis eh, mérő berendezések területén van még mit javítani. Köszönöm szépen, Meissner asszony az Alda nevében. Köszönöm szépen. Azt hittem, hogy nem is kap kapok szót. Tehát a PEMEK-nél, ezen mobil emissziómérő berendezéseknél folytatom. Azt mondtam, hogy vannak javítási lehetőségek, de ugyanakkor ugyanakkor van-e alternatívája a PEMeknek? Hiszen az adatok nem eléggé pontosak. Abban vagyunk érdekeltek, hogy mi a legjobb technológia, amelyet alkalmazni lehet. Tehát még egyszer, még egyszer. Uh, thanks for your patience. Um, we don't really have suggestions for, uh, uh, say, further improving the PEMS. Köszönöm szépen. Hát úgy tűnik, hogy a hordozható emisszió mérő rendszereket valóban lehetne még javítani, de azért ne feledjük el, hogy az sem mindegy, hogy milyen határértékekkel dolgozunk, és tulajdonképpen a konformitási faktorokról szólt a vita. Ebből indult ki az egész. Tehát, hogy a valós vezetési körülmények közötti kibocsátási értékek sokszor háromszor, négyszer, ötször, hatszor nagyobbak, mint a típusengedélyezési laboratóriumi határértékek. Úgyhogy így tulajdonképpen nem is a PEMSZ-ekről van szó, vagy ezeknek a megbízhatóságáról, hanem azt is meg kell néznünk, hogy a típusengedélyezési tesztekhez képest mi történik a valós körülmények között végzett teszteknél. Lehet multi elemzést is végezni egy bizonyos jármű esetében, hogy egy adott járműnek ugyanabból a típusából több járművet is vizsgálnak, vagy pedig egy ugyanazon járműnek az értékeit megmérik különböző körülmények között, például különböző hőmérsékleten, és akkor is valószínűleg különböző értékek jelentkeznek majd, hogyha egy adott típusból több járművet vizsgálunk, vagy pedig egy adott járművet különböző körülmények között, például különböző hőmérsékleten. Úgyhogy nyilván a PEMSZek nem pontosan úgy működnek, mint hogyha a laboratóriumi körülmények között végeznénk el a teszteket, ez egyértelmű, de szerintem az önmagából véve nem probléma, hogy a PEMSZek nem annyira pontosak, mint egy laboratóriumi teszt. Köszönöm szépen, két rövid kérdésem van. Az egyik a konformitási tényezőről sok mindent említettek, a parlament említette, hogy ez 1,0 volna a legjobb. 1,0 ist illusionär, Sie haben selber gesagt. Azt mondják, hogy ez egy illúzió, az 1,5 az jó volna, tehát hova határoznák meg a konformitási tényezőt? Mi volna a legmegfelelőbb, mi volna a legreálisabb? A második kérdés pedig a dízelre vonatkozik. Azt mondták, hogy ezt a technológiát továbbra is alkalmazni kell, hiszen így lehetne a széndiokszidot csökkenteni az általános forgalomban. Azonban van itt még egy kérdésem. Függően attól, hogy hidegen vagy melegen indítják el motorokat, a, különbözik-e a kibocsátásuk? Hát lehet, hogy van egy motor, amit inkább éjszakon kellene alkalmazni, másikat meg é- hiszen tudom, hogy az alacsonyabb indítási hőmérséklet befolyásolja az emissziókat. Question first. Uh... Az utolsó kérdést szeretném először is megválaszolni. Igen. Hogyha az LNT, az SCR működik, a hőmérséklet nagy mértékben befolyásolja és elképzelhető, hogy északon és délen is mások a viszonyok nyilván a hőmérséklet tekintetében. Tehát, hogyha kimegyünk 30 fokban autózni, akkor más kibocsátások lesznek, mint, mint mondjuk Skandináviában, hogyha 5 fokban autózik. De hogy most visszatérjek a konformitási tényezőkre, a konformitási tényező igazából azon számok függvénye, amelyek a kiértékelések alapján jönnek létre. Tehát a kutatások alapján kijön egy szám, és a számra alapozzuk a konformitási tényezőt. Természetesen a vezetési viszonyok is nagyon nagy szerepet látszanak hiszen a különböző vezetési viszonyok különböző mérési adatokat szolgáltathatnak. És a kibocsátások különféle mérése hozza létre majd ezeket a mérési számokat, amelyek alapján összeállítjuk a konformitási tényezőt. Konecsna asszony? Köszönöm. Köszönöm a kollégáknak is, akik ma előadták véleményüket. A kérdésem inkább politikai. A Chrysler azt mondja, hogy az összes gépjárműve teljesíti az európai követelményeket. És Németországban mégis a Bild újság eh, azt állítja, hogy a Chrysler is alkalmaz hatástalanító berendezést. A Chrysler ezt elutasította, és eh, több európai miniszter, olasz, német közlekedési miniszter is azt mondta, hogy hagyják békén ezt a céget. Nem tudom, fiátot mértek? És a mértek fiátot, akkor igaz, hogy a fiat is alkalmazza a hatásonalító berendezést? Köszönöm. Köszönöm. Amiket teszteltünk, nem tudjuk, hogy alkalmaznak-e hatásonító berendezést, mert mondtam, hogy nagyon nehéz a nyomára jutni. a elmúlt években teszteltünk fiátot, és a fiát is, mint a többi autó, magasabb kibocsátási értékeket produkált valós körülmények között, mint a laboratóriumban. mi igazából nem vezetünk le semmilyen politikát, mi mérünk, és a mérési adatainkat pedig a politikusok és az érintettek tudatára hozzuk. Tehát minden gyárról mondják most, hogy hatásanító berendezést alkalmaz. A kérdés pedig az, hogy az európai jogalkotás hogyan reagál erre. A gépjárműveknek a típus jóváhagyás miatt kell megfelelni a határértékeknek, vagy pedig valós körülmények között is. Ez egy jogi vita, ezt a politikusoknak kell eldönteni. A műszaki szakemberek adatokat szolgáltathatnak. Jó a kérdés, de nincsen válaszom, mert nem vagyok politikus. Akkor majd a következő ülésen is tárgyalunk erről. Konecsná asszony, köszönöm szépen. és én ott folytatom, ahol ön abba hagyta. Amit az elmúlt években itt tapasztaltunk, azt mutatja, hogy megpróbáltunk szabályokat alkotni. Most pedig az a helyzet, hogy blamáljuk magunkat, hiszen határértékeket állapítottunk meg, olyanokat, amelyeket nem tartanak be azt mondta, hogy nem relevánsak az adatok, hiszen nem lehet pontosan mérni a kibocsátást, éppen ezért más feltételeket kell szabnunk nekünk politikusoknak. Meg a győződve, hogy a szabályokat úgy meg tudjuk alkotni, hogy ténylegesen betartható szabályokat hozunk létre és elérhetjük, hogy a gyártók válaszai tényleg a, világ, a valóságot tükrözzék? Köszönöm. Osztjuk az agájait és a megfigyeléseit, hiszen eddig a politika úgy reagált, hogy minél lejjebb próbálta vinni a határértékeket a, én úgy értettem, hogy azt mondta, hogy a PEMS módszer az nem jó. Mi nem ezt mondtuk. Tehát a, ezeket a hordozható mérőrendszereket természetesen több fajta vezetési körülmény között kell alkalmazni, és az előbb említettem, hogy rengeteg tényezőtől függ és a PEM, tehát a hordozható mérőrendszer jó. Eckhout képviselő, köszönöm. Köszönöm. Smokers úr a válaszait. Ön azt mondta, hogy a jogalkotó nem definiálta megfelelően a hatástalanító berendezést. De hogyha elolvassa a jogszabályt, akkor a jogszabályban benne van, hogy normál viszonyok között kell mérni az értékeket normál használat alatt. Tilosak a hatástalanító berendezések, csak is akkor megengedett, amennyiben védik a motort, védik az autót, a balesettől, a rongálódástól. A, az ön válasza az volt, hogy nagyon alacsony hőmérséklet esetén és nagyon magas hőmérséklet esetén is változnak az értékek. Tehát most nem lehetne ezt úgy kijelenteni, hogy az összes hatásnövő berendezést betiltják? Mi nem akarunk jogi értelmezést adni. Különféle válaszok lettek, nem vagyunk jogászok, mi műszakiak vagyunk, szolgált, szolgáltatjuk az adatokat, és a normális vezetési viszony is nagyon nehéz. Tehát és nagyon óvatosnak kell lennünk. Nem akarom tovább idegesíteni, de az ön számára nem világos, hogy igen, igen, az lehet, hogy különbség. Tehát amikor az eredményeket eh, megkapták 2010-ben, akkor például nagyon magas értékeket mértek. Mi történt a GRC esetében? Tudom, hogy tárgyaltak. Köszönöm a kérdést természetesen rengeteg megbeszélésünk volt a GRC-vel, bilaterális szinten a GRC és a TNO is nagyon sok szakértői kísérletet hajtott végre, nagyon sok kibocsátást mértünk, az információinkat pedig továbbadtuk az összes érintetnek. Tehát amennyiben az információm helyes, 2010-ben már volt megbeszélés, és hallottam azt, hogy nem voltak korrektek, ez igaz? Nem emlékszem, nem tudom, nem tudom. De 2010-ben és 2011-ben találkoztak már velük? esetleg nem emlékszik arra, hogy mi történt. Mi nálunk azért néhányan emlékeznek arra, hogy mi volt. Azt tudom, hogy olyan sok minden nem történt a megbeszélések után. Legalábbis jogi konzekvenciák, a bizottság is ott volt. Tehát az ember azt gondolná, hogy azonnal léptek, de nem léptek. Sajnálom, de szerintem a mi, mi szerepünk nem akkora. Van bizonyos szerepünk, de mi megpróbálunk független eredményeket produkálni. Ékhaut úr, tehát itt politikai, jogi és műszaki kérdésekről van szó. Igen, igen, igen, igen, de tudom, hogy azok az emberek ott voltak, és éppen ezért szeretnék kérdéseket is feltenni. Egy utolsó kérdés. Most eh, hideg, meleg. Tudjuk, hogy az Egyesült Államokban pont fordítva vannak az eredmények. Tehát a hidegben több a káros kibocsátás, mint melegben. Európában pont fordítva van, ez hogy lehetséges? Ez az információ új. Meg kellene néznem mélységében, de nyilván azon múlik, hogy milyen járművekről van szó. És hogyha kezelés utáni berendezésekkel is el vannak látva, akkor mondjuk úgy normális viselkedés várnánk el. Tehát hideg indítás vagy meleg indítás esetében. Tehát nyilván meleg indítás esetében mások a mért értékek, mint egy hideg indítás esetében. De nagyon-nagyon autótípus függő ez. Tehát ez szerintem a gépjármű tervezés feladata is kaphatunk ezekre a kérdésekre írásbeli választ? Igen, az esetleg segíthet. Évi asszony. Grazie mille. Köszönöm szépen. Köszönöm a válaszokat. Én vissza szeretnék térni a szabályoknak való megfelelés kérdéséhez. Az egyes válasz alapján teljesen világos, hogy nem várhatunk új ö, technológiákra egész addig, amíg ö, hatékonyan működnek a mai technológiák, már amennyiben alkalmazzák őket. Kérdezem, hogy hogyan lehet elérni a megfelelést, a jogszabálynak való megfelelést, hogyan lehet a, tehát a 2001-es szintet 2020-ig szorzott, 2001 de szorzott 2020-ig biztosítani. Köszönöm szépen. Ha jól értettem a kérdést, ez arra vonatkozott, hogy a konformitási faktorok mennyiben megfelelőek. Nos, válaszom a korábbi válaszaimmal függenek össze. Attól függ, hogy mennyire szigorúan alkalmazzuk ezt a faktort, és az alapján döntjük el, hogy mely mérés tekinthető validnak, érvényesnek, és melyiket tudjuk átalakítani. Összességében azt mondhatom, hogy hosszú ideje zajlik ez a vita, és bár a konformitási tényezőket a sajtó úgy mutatta be, mintha bizony az autóipar maga alá gyűrte volna az Európai Uniót, ám a számok olyanok voltak, amelyekről azt gondolhattuk, hogy nyugodtan elérhetőek lesznek a politikai vitában. Mindazonáltal tehát a fő üzenet az, hogy ne csak a konformitási tényezőre koncentráljanak, hanem az egész eljárást vegyék figyelembe, és ennek egy része a faktor, a tényező, és csak így lehet megállapítani holisztikus szemlélettel, hogy a faktor, um, illetve az eljárás célra vezető. Azt hiszem, hogy érdemes lesz um, arra is um, figyelni, hogy a valós vezetési feltételek mellett teljesíti -e az RDE tesztek elvárásait a gépjármű. Fontos volna, hogy nyomon kövessék a jogalkotók is a valódi emissziók szintjét, a valódi kibocsátás szintjét, összevetve az erdélyi performanciával, a konkrét járművek esetén. És ilyen módon meg lehet vizsgálni, hogy az RDE kellő ellenőrzést biztosít-e a gépjárművek és a motorok teljesítményéről. Van egy további kérdésem is. Hogyan látja? Figyelembe véve mindaz, mindazt, amit mondott, hogyan látja, mennyiben fogja ez biztosítani a technológiai semlegességet? Figyelembe véve különösképpen azt a tényt, hogy a komplementáris, hogy ezt a faktort, ezt a tényezőt a dízel autókra vezettük be, tehát csak a dízel motorok húzzák majd ennek az előnyét, látják majd ennek az előnyét. Nem gondolom, hogy a technológia semlegesség veszélyben van, hiszen az Erdélye a meglévő jogszabályokat korrigálja, annak érdekében, hogy a jogszabály igazi célja elérhető legyen. Az Euro 5 és az Euro 6 normák elfogadása során feltételezték a jogalkotók, hogy az RDA e és az SRA kombinációja segíthetem a kibocsátási értékek kívánt szintre való beállításában. <clears throat> Nos, a jelenlegi jogszabály ezt nem, nem segít elő, elő, elérni, ezért um, a valós um, kibocsátás ellenőrzés, vagy az RDE segít abban, hogy az Euro 5, Euro 6 jogszabályban foglalt célokat a legjobban el lehessen érni. Ha pedig az Euró 6 normát a parlament végrehajthatónak, elfogadhatónak, költséghatékonynak tekintve elfogadná, akkor ilyen módon az RDE-t is alkalmazni kellene, hiszen az RDE-vel lehet az igazi jogszabály célokat elérni. Még egyszer mondom, az RDE nem ad hozzá semmi újat az Euró 6 jogszabályhoz. Köszönöm szépen, Falk úr az utolsó kérdező az első körben. Bocsánat, Salk. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a meghívott előadóknak a részvételt. A TNO az elmúlt években számos olyan tanulmányt jelentetett meg, amely kimutatta, hogy a NOx kibocsátások laboratóriumi körülmények között és valós vezetési körülmények között különbözőek, sőt a valós körülmények között sokszor három, öt szörösét mutatták a laboratóriumi teszteknek, sőt, magas sebességnél vagy szélsőséges körülményeknél akár 10-20 szorosát. Ami pedig a semlegesítő berendezések használatát illeti, meg kellett vizsgálnunk, hogy ezek milyen eredménnyel járnak a múlt év szeptemberi botrány előtt is voltak már olyan tanulmányok, amelyek kimutatták ezeket az óriási különbségeket a kétféle tesztek között, és amelyek kimondták, hogy környezeti szempontból egyáltalán nem elhanyagolható, hogy a valós körülmények egészen mások, mint a laboratóriumi körülmények az Euró 6 normák és a jelenlegi technológiai fejlettség tulajdonképpen elvileg alacsony szinten tartaná a NOx kibocsátását, de hogyha egymás mellett vesszük figyelembe a CO2 és az NO2 kibocsátást, akkor nem hiszem, hogy rendkívül optimisták lehetnénk. A másik kérdés, amit fel kell tennem, az az, hogy mi az oka az elmúlt évek előrehaladásának, vagyis azt, hogy ugyan a különböző technológiák kiegészítik egymást abban, hogy egyre kisebb legyen a kibocsátás, tehát egyfajta pozitív spirálnak kellett volna kialakulnia. Tehát, hogyha a NOx kibocsátás csökken, akkor a motorok hatékonyabbak, kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, ami önmagában véve már pozitív, hogyha kevesebb az üzemanyag fogyasztás. A következő kérdésem az lenne, hogy az ilyen jellegű innovációk, amelyek még tovább vinnék ezt, tehát a kibocsátás csökkentését és az üzemanyag felhasználás csökkentését, ezek az innovációk körülbelül milyen költségekkel járnak, és hogyan jelennek majd meg a környezetvédelem területén? Remélem, hogy még emlékszem az összes kérdésre. Kezdem az első kérdéssel. Ha jól értem, azt mondjam, hogy természetes azt arra számolni, hogyha gyorsabb, jobban gyorsít a jármű, vagy gyorsabban megy, akkor magasabb lesz a kibocsátás. És az utófeldolgozási rendszer ellenére is elképzelhető, hogy magasabb lesz a kibocsátás az after treatment, tehát az utófeldolgozás is nehezebben működik majd ilyen nehéz körülmények között. Ez az ön vélekedése, ez fogalmazódott maga a kérdésben. Az a kérdés ugyanakkor, hogy a vezetési dinamika, vagy a, a valós teszt <clears throat> bemutatkozó tényezőkre vezethető vissza a magasabb kibocsátás. Nem, azt látjuk, hogy a, magas, hogy a magasabb kibocsátás értékek, melyeket a valós ö, úti körülmények között ö, mérünk, nem vezethetők vissza csupán a különböző vezetési körülményekre és feltételekre. A real world, tehát a valós kibocsátások nem korrelálnak a más vezetési stílusra, vezetési feltételekre. Tehát az ezen különbségek irányában való toleranciánk mondjuk a NOx tekintetében, ha 10%-os sávban működik, ez elfogadható volna. De 3, 4, 5, 6 szoros szorzójú különbségre nincs magyarázat, ez nem lehet elfogadható. Ráadásul amint az after treatment utó tisztító rendszereket használjuk, a voltaképpeni kipufogóban kikerülő öm, kibocsátás ö, leválik, mennyisége leválik a motor teljesítményétől, hiszen erősebben dolgozik majd a feldolgozó tisztító rendszer. Tehát nincs egy egyértelmű korreláció. Ami pedig a széndiokszid és a NOx-ot kapcsolatát illeti, <clears throat> hogyha hatékonyabbá tesszük a gépjárművet tisztítórendszer nélkül, akkor um, valóban korreláció van a kettő között, de amint az utó tisztítórendszert alkalmazzuk, a CO2 és a NOx külön választható, azaz tehát egyszerre érhető el mind a NOx, mind a széndiokszid csökkentés, persze ez költséggel jár, de ezeket a költségeket, amikor a két jogszabályt elfogadtak, elfogadhatónak tartották a szereplők. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk az első kérdés-felelek kört. Jelzem, hogy még az első öt perc előtt még újabb kérdéseket tettek föl. A második körben nem tudok én megengedő lenni, erre nincs lehetőségünk, különben nem felelünk meg. Ez lesz tehát a konformitási tényező hiánya. Kérem egyébként a kérdezőket és a válaszadókat, hogy <clears throat> három percbe korlátozzák a kérdést és a választ együtt. Ivo Beletnek adom meg először a szót. Az új rezsimben ő kap először szót, parancsoljon. Köszönöm a megtiszteltetést, elnök asszony. Smokers úr, a konformitási tényezők kapcsán itt voltak éppen a parlament egy kompromisszumot dolgozott ki. Így ösztönözzük a gyártókat, hogy jelentősen csökkentsék a kibocsátást, mi több ösztönözzük a becsvágyó hozzáállásra is. Jól látom ezt? <clears throat> Nos, az erdélye jogszabály, főleg, hogyha részleteket is megfelelően hajtják végre, valóban ösztönzi majd a gyártókat arra, hogy a konkrét közúti ellenőrzés során is jobban megfeleljenek a szabályoknak. A jelenlegi RDM javaslat egy olyan dinamikát indít útjára, ahol a first moverek, tehát azok, akik az első lépéseket megteszik, eh, eredményeket könyvelhetnek el. Tehát voltak éppen persze felmerülhet az is, itt a fogoly dilemma merülhet fel, amikor is az, e, a first mover, aki először teszi meg a lépéseket, nem öm, nyer ebből annyit. Egyszerűen szóval meg kell látnunk, hogy hogyan működik majd a rendszer. Az a fontos, hogy általánosságban arra <clears throat> biztosuk őket, hogy lépjenek. Még egy kérdésem a mobil berendezésekről, a PEM-ekről. <clears throat> A PEMS-ről valamint a smart kibocsátási menedzsment rendszerről. A PEMS tekinthető a második generációnak? Nos, nem hiszem, hogy a PEMS nagyon pontatlan volna. A PEMS persze kisebb rendszer, mint a lesz, de ez nem feltétlenül probléma, van itt mit javítani a PEMS rendszerem, nem hiszem, hogy itt kell reklámozni a rendszert, a PEMS egy egyszerű rendszer, amely az autóból jövő jeleket használja fel. Ezért egy picit alacsonyabb a pontossága. Összességében egyébként a mérés eredmények, a labor és a PEMS mérés eredmények elég jók és megbízhatóak, de a PEMS kitűnő streaming device is lehet, mondjuk egy éven keresztül lehetne mérni az autókat az úton, de még egyszer mondom, nem az a tisztem itt ma, hogy egyes technológiákat reklámozzak. Köszönöm. Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm. A nyolcas kérdésre való válasznál azt mondja, hogy a kiegészítő NOx és CO2 csökkentő berendezések egymás mellett fejleszthetőek, Ugyanakkor az egyes kérdésnél, illetve előző meghallgatásokon azt mondta, hogy kettő vagy három antinox polúciós technológiai fejlesztés egymás mellett hatékony eredményt adhat. Ugyanakkor eh, azt is szeretném megkérdezni, hogy ezek a motor jó működését semmilyen módon nem befolyásolhatják negatívan? Jó kérdés. A válaszom nem. Először is azt szeretnénk, hogy a jogszabálya lehetőleg technológia semlegesebb legyen. Másod, második kérdésem pedig az, hogy a rendszer működését részint az alkalmazott technológia határozza meg, hogy, és az is, hogy kellő dimenzióban működnek-e, meg persze a szoftvertől is függ ez. És úgy tűnik, hogy ez itt a probléma egyik oka. Tehát, hogyha még akár két rendszer is működne egy gépjárműben, kérdés, hogy ezzel a célokat el lehet -e érni. Voltak éppen azonban valóban a performanciát kell ellenőrizni, azt a valós kibocsátást, amelyet a gépjármű kibocsát. Még mindig az egyes kérdésre térnék vissza, amely a hűtőrendszerek eltömítésével áll kapcsolatban, hogy ezek nem fognak megfelelőképpen működni, és az is megjelenik a válaszában, hogy nem tudták egyértelműen bizonyítani, hogy ezek az eltömődések megvalósulnak-e, és azt sem tudták megfelelőképpen vizsgálni, hogy a motort konkrétan valamilyen kibocsátás csökkentő rendszer károsan befolyásolhatja-e, tehát ezt nem tudták vizsgálni? Azt hiszem, hogy a választ már megadtam. A jelenlegi rendszer jelenlegi alkalmazása során akkor, amikor a becsatlakozási hőmérséklet túl alacsony, a rendszer szennyeződik, valóban ez megtörténhet, ám az inték ert, a becsatlakozó levegőt fel lehet melegíteni, de jelzem, nem teszteltünk egy ilyen rendszert, ez csak elvileg működik, tehát hogyha a motoron keresztül vezetnénk a becsatlakozó levegőt, a beáramló levegőt, ez nem volna egy technikailag lehetetlen dolog. Grossz tett asszony. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Selon vous... Elnök asszony, köszönöm szépen ami az új kibocsátási limiteket illeti az Euro 5 és Euro 6 kategóriában. Volt ezekkel kapcsolatban megfelelő átmeneti időszak, hogy ezeket tényleg lehessen a gyakorlatban alkalmazni? És hogyan tudná összehasonlítani ezeket a rendszereket a japán, illetve az amerikai rendszerrel? megint a második kérdésre válaszolok először. Nem hiszem, hogy a japán vagy az amerikai jogszabályokkal kapcsolatban tudnék én nyilatkozni, ez nem az én asztalom, ami az Euró 5, Euró 6-ot illeti. A kollégámat nézem az átmeneti időszakkal kapcsolatban. Ha jól tudom, a normák már 2005-ben megvoltak, vagy valami hasonló, Most keresem akkor a konkrét dátumokat. Mm. 2009-ben lépett ez hatályba, tehát 4 évet kaptak az euró 5-ösök, és 8-9 évet kaptak az euró 6-osok. Szerintem ez elég átmeneti időszak volt. Lenne még egy kérdésem, mondja Grosztet asszony. Parlamentünk a bizottság javaslatát vizsgálja, amely a homologációs rendszer hatékonyságáról szól. Mi az ön véleménye erről, illetve hogy az ön véleménye szerint a jelenlegi hibákat ezzel az új homologációs rendszerrel ki lehet-e küszöbölni? Válasz? Ami a típusengedélyezési teszteket illeti, ezzel kapcsolatban azt hiszem, már többször is elmondtam, hogy az ördög a részletekben rejlik, tehát a különböző konformitási faktorok kombinációjától függ minden, illetve a tesztek eredményeitől. Mm. Ez olyan pont, ahol nem mondhatom ki, hogy semmilyen aggályunk sincsen, de hát nem hinném, hogy én lennék hivatott arra, hogy itt a részletekbe belemenjek. Úgy gondolom, hogy ez az önök asztala. Következő kérdés. Köszönöm. Én röviden szeretnék visszatérni a hőmérséklet kérdésére. Eichhout úr is feltette ezzel kapcsolatban egy kérdést, és azt hiszem, hogy ön nem egészen pontosan az ő kérdésére válaszolt. Tehát a pontos kérdés az volt, hogy amikor magasabb hőmérsékleten magasabb a kibocsátás, akkor az ezzel kapcsolatos válaszát pontosabbá tudná tenni? Egy kicsit össze vagyok zavarodva, hogy mit értünk magasabb hőmérséklet alatt. Ugye van mi az imént elmondtam, hogy 20 és 30 fok között hideg motornak számít, amikor már folyamatosan ment a motor, akkor számít ez meleg motornak, és valóban a meleg motornál magasabb a kibocsátás, mint a hideg motornál. Ez ideig tény. De az a példa, amit több gyártónál is tapasztaltunk az IGR kikapcsolásával kapcsolatban, ezek szerintem alapvetően különböző problémák, tehát valamennyire összekapcsolhatóak, de nem szükségszerűen ugyanaz ez a két problematika. Kérdés, és az Egyesült Államokban mínusz négy Celsius fokon még lehet teszteket végezni, és egyébként amikor szobahőmérsékleten végeznek teszteket, azért ott is fel lehet melegíteni a beérkező levegőt. És ami pedig ezt a mínusz négy fokos határértéket illeti, tulajdonképpen ez is befolyásolható azzal, hogy a bevitt levegő hőmérsékletét felmelegítik. Az USA jogalkotása leginkább a benzines járművekre vonatkozik, mert náluk sokkal fontosabbak a benzines járművek, mint a dízeljárművek, tehát ezt ne felejtjük el, hogy alapvetően benzines jármű fókuszú az amerikai jogalkotás, ami nálunk ugye nem feltétlenül így van. a normális vezetési körülmények, illetve ez a mínusz négy fokos határérték szerintem olyan kérdések, amelyeket a munkacsoportnak kellene megvizsgálnia. A normális vezetési körülmények szerintem elégségesek arra, hogy megfelelőképpen megvizsgáljuk ezeket az autókat. Természetesen tudom, hogy Európában van olyan, hogy hideg van, tehát például, hogy mínusz 10 fok van, és mínusz 5 vagy mínusz 10 fokos hőmérséklet is tulajdonképpen normális vezetési körülménynek tekinthető. Henkel képviselő. Köszönöm szépen. A prezentációban elhangzott, hogy az Euró 1 és az Euró 5-ös kategóriák között a dízel személyautók kibocsátása nagyjából konstans maradt. Ugyanakkor egyre agresszívabb targeteket látunk, és hogyha jól értem a statisztikákat, amiket bemutatott, akkor ezek azt mutatják, hogy nő a különbség a célérték és a valós real world kibocsátási érték között. Én mindig azt tanultam, hogy elméletileg, hogyha agresszív célokat tűzünk ki, akkor az kontraproduktív lehet, mert az emberek meg sem próbálják elérni ezeket a célkitűzéseket, hogyha azok túl távolinak tűnnek. Tehát ez nem biztos, hogy jó megoldás sem az euró 5, sem az euró 6 tekintetében, mert a célok és a valóság között egyre nagyobb a szakadék. És akkor mi lesz még az euró 7-tel, meg 8-al? Tehát véleményem szerint inkább a teljesítésre kellene koncentrálni, és nem arra, hogy egyre magasabb és magasabb célokat tűzünk ki. Válasz. Ami a célokat illeti, mind a két célkitűzés nagyjából ugyanakkor született meg, a technológiai lehetőségek és az innováció figyelembevételével. Amikor az Euró 5 és Euró 6 normák kidolgozásra kerültek, akkor ezek a célkitűzések az akkori technológiai feltételek mellett megvalósíthatónak tűntek, mert úgy tűnt, hogy megvannak a megfelelő technikai lehetőségek és készségek, ezeknek az értékeknek a tartásához. Tehát, hogy ezek a járművek képesek lesznek arra, hogy az engedélyezési, a típusengedélyezési teszteknek megfelelhessenek. Mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi technológia az Euro 5-ös és az Euro 6-os esetében indokolja ezeket a kitűzött célokat, ezek szerintem tarthatóak, és ezeket az emissziós szinteket meg lehet valósítani. Viszont ahogy a jogszabályokat megfogalmazták, valahogy mégis ahhoz az eredményhez vezetett, hogy megkérdőjelezhetjük ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósíthatóságát. De hát erre való az ex post elemzés, hogyha úgy találjuk, hogy egy bizonyos célkitűzés nem teljesíthető, akkor az utólagos felülvizsgálatok pontosan erre valók. Kérdés? De az a tény, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezek a célok teljesítetetlenek, az nagyon komoly probléma. A múlt héten egyébként Japánban voltam, ahol nem szoftver, hanem hardware probléma volt, és az ezt követő két napon belül a CEO le is mondott, és voltak esetleg Európában is ilyen jellegű tapasztalatok? Henkel úr, ne haragudjon, de túlléptük már a három percet, úgyhogy a következő kérdező jöhet. Köszönöm szépen, nagyon sok jó kérdést hallottunk, és a, nekem a személygépjárműkhöz van egy kérdésem. Igaz-e, hogy az Euró 5-ös és az Euró 6-os esetében hibás volt az adatok feldolgozása, illetve kiértékelése, illetve tudja-e garantálni, hogy a mért értékek hibátlanok, vagy előfordulhat, hogy hibák csúsznak az adatfeldolgozásba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdést. Jó kérdés ez is. Gratulálok önnek is. Természetesen tudatában vagyunk a mérés pontosságának, pontatlanságának, és megpróbáljuk garantálni, hogy a méréseink a lehető legpontosabbak legyenek. De főleg, amikor a közúton ellenőrzünk, mérünk, ott mindig becsúszhatnak hibák. De nem szabad de sose azt hinnünk, hogy tökéletesek az adataink. És tavaly már meg is tárgyaltuk az autógyártókkal, a tesztjeink eredményeit, és összehasonlítottuk az ő saját eredményeikkel. Tehát Hollandiában az importőrökkel beszéltünk. Tehát mindenképpen eh, fékik és ellensúlyzók rendszere működik. És az általunk vizsgált gépjárművek nagy része megfelelő állapotban volt. De természetesen nagyon-nagyon függ attól, hogy eh, hogyan tartják karban az autót, és természetesen állandóan teszteljük a saját berendezésünket, teszteljük a mobil mérőrendszereket, és rendre összehasonlítjuk az adatainkat a labor adatokkal. Rendre ellenőrizzük a szenzorokat, hogy megfelelő állatok, állapotban vannak-e. A lényeg az, hogy a 3-4-5-6 esetében olyan magasak a kibocsátási értékek, hogy eh, még hogyha 10-20%-os hibahányadosunk van, akkor is nagyon magasak ezek a kibocsátások. Ezen kívül egyéni kiértékelések is vannak, és Svédországban az út mellett mértünk, és természetesen itt az is számít, hogy hol van az az út, mely, milyen forgalom van rajta. Köszönöm. Szehnalova asszony. Köszönöm a szót. Szeretnék rákérdezni, hogy mennyire megbízható a nitrogén-oxid mérés pontossága laborban és valós körülmények között, hogyha figyelembe veszi a már említett tényezőket, tehát sebesség, hőmérséklet és így tovább. Mennyire megbízható? Van, vannak tanulmányok erről? Ezen kívül próbáltak olyan körülmények között mérni, mint a teszt körülmények? Köszönöm. Igazából most nem tudom, hogy most mire, mire kérdezett rá, tehát a típus jóváhagyási tesztre, vagy a, a tehát eh, itt Brüsszelben is foglalkozunk ezzel. Tehát kívülről nem tudok semmit, de, de hogyha írásban megfelel, akkor nagyon szívesen elküldöm írásban a válaszokat. Szerintem léteznek, rendelkezésünkre állnak. Törföldi képviselő, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy eh, eljött Smokers úr. az erdélyi tesztekről beszélt, és ezen tapasztalat alapján. Mennyi időre lenne szükségük, hogy egy új RDE tesztet kidolgozzanak? Tehát egy valóságos körülmények között történő kibocsátást vizsgáló tesztet. De kicsit összezavar a kérdés, hiszen jelenleg is dolgozunk ezen a teszten, tehát a, a reális kibocsátás tesztem. Tehát fölépített egy rendszert, amivel tesztelik az autókat. Tehát ez a tényleges vezetési kibocsátást mér, és mennyi időbe telik egy ilyen tesztet kidolgozni? Ez megvan a teszt protokollban. Már egy ideje vitázunk, és ahogy fejlődik az ipar, úgy alkalmazunk mi is megfelelően a teszteket. Tehát például a múlt hónapban is változtattunk a módszerénket, tehát olyan, olyan mérési eljárást alkalmaztunk, amely RDE képes. Tehát nyilvánvalóan időre van szükségünk, de mindenki a saját tesztjét tervezi, tervez tesztet a fejlesztő, a gyártó, esetleg az importőr, és mi is. És nagyon fontos az, hogy a különféle tesztek eredményei egymással összevethetők legyenek. Tehát, hogyha valaki azt mondaná önnek, hogy két évbe telik kifejleszteni, akkor kidobja? Hát nem, elképzelhető. Mr. Karens, please. Karinc úr. Thank you very much. Köszönöm. Szeretnék eh, visszatérni a tízes kérdésre adott válaszára, tehát a hordozható mérőrendszerekre. Azt mondta, hogy 30%-os a megbízhatóságuk, ez nagyon alacsony. Korábban mondta, hogy létezik a technológia, hogy eh, emeljék a hatékonyságot. Tehát a laboratóriumi értékek meg pláne nem megbízhatóak. Szeretném megkérdezni, hogy mit kell javítani? És hogyha javítható, akkor szerintem minél hamarabb javítani kellene a megbízhatóságon. Tehát nem aggódunk és a gyártók legnagyobb gondja az, hogy időben lecseréljék a rendszereket, illetve úgy alakítsák át a gépjárműveket, hogy megfeleljenek az előírt határértékeknek. Hát ez lehet a legnagyobb gond, de igazából tesztelésen nem látunk problémát. mondta, hogy az általános megbízhatóság 30%, ez nagyon alacsony. Tehát az autogyártónál az legyen az ő dolga, de jogalkotó. Tehát, hogyha ha ilyen kevésbé megbízható ez a rendszer, akkor ez alapján hogy lehet jogot alkotni? A jelen tesztelésben is figyelembe kell ezt venni. Tehát a politikának is figyelembe kell venni. Tehát, hogyha az első teszt az nem megbízható, akkor hajt, végrehajtunk még egy tesztet, több teszt végrehajtására van szükség. Természetesen van pontatlanság, és éppen ezért több statisztikára van, több adatra van szükség. De mindenképpen itt a jogalkotás ezt figyelembe veszi tehát a típus jóváhagyási jogalkotásra is vonatkozik ez. Tehát, hogyha egy gépjármű nem felel meg az első teszt alkalmával az előírásoknak, akkor, akkor tesztelik tovább. És hogyha több tesznek sem felel meg, akkor szólítják fel a gyártót, hogy változtasson meg valamit. Tehát három percünk van, igaz? Tehát igazából egy vacak tesztet sokszor megismétlünk, akkor jó lesz az eredmény? Én nem mondanám azt, hogy vacak, én nem használom ezt a szót. De, de az, hogy az elég, ha ismételjük a rossz tesztet? Uh, thank you. Um... Köszönöm szépen. Talán csak egy valamit szeretnék hozzátenni, hogy világosan lássunk. Többször mondtam, hogy nem látja teljesen világosan, hogy milyen szinten lehet a célokat elérni a normál felhasználás során. Ám az egyes kérdésre adott válaszban azt mondják, hogy nem kell új technológiát kidolgozni, azért, hogy a valós NOx kibocsátást csökkentsük. Ez a, tehát a jelenlegi technológiával el lehet érni a 80 mg per kilométeres NOx értéket. Igen, ezt gondoljuk, valóban ezt gondolják a szakértőink rendelkezésre állnak a különböző technológiák. Hogyha megfelelően dolgozzák ki ezeket a komponenseket, és megfelelően, megfelelő léptékkel, volumennel látják el őket, és megfelelő ellenőrzés alá vonják a szoftver által, akkor jól működhet ez. Tehát meglévő technológia, csak más engineering és az e, kizárólag az EGR technológiát kritikusan látják, ugye? Igen, nem gondoljuk, hogy az EGR-rel egyedül el lehet érni, vagy scr ral az Euro 6 célkitűzéseit. Ez pedig köztudott mindenki által? Igen, úgy gondoljuk, hogy igen. Tehát meghökkentené, hogyha a piacra kerülő új gépjárművek csak egér technológiával rendelkeznének. Hogyha megvizsgálnánk őket, és a releváns körülmények között tiszták, akkor meggyőzne ez engem, de jelenleg úgy gondoljuk, hogy ez technikailag nem, lehetős, nem lehetséges. Mert hát akkor lesz itt egy kérdésem, melyet az autóiparhoz intézek, ha csak a EGR technológiával akarnak majd fellépni, ellátni a műveket. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Smokers úrnak és Kölnáre uraknak, hogy eljöktek, megosztották a szakértelmüket. Nem minden kérdésre tudtak válaszolni, voltak kérdések, amelyek jogi vagy politikai természetűek voltak, de jelzem majd a kollégáknak, hogy az ilyen természetű kérdéseket is feltesszük, majd ne aggódjanak. Lehet, hogy a képviselőknek lesz technikai nyomonkövető kérdésük, ezeket eljuttatjuk önökhöz. Köszönjük szépen még egyszer, hogy ránk fordították idejüket, megosztották tudásukat. Köszönöm. Um, Kedves képviselőtársaim, haladjunk tovább. A meghallgatásunk második részére térünk rá. Két vendégünk van. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség az EEA részéről. Minnyáján jól ismerjük az EEA-t, akik az ITRE-ben um, vagy az MV-ben dolgozunk. Üdvözlöm Paul McAlevey urat, aki az Aaron Climate Change program vezetője, tehát um, éghajlatváltozási program vezetője, és Martin Adams urat, aki pedig a légszennyezés, közlekedés és zaj program vezetője. 10-10 percben adom meg nekik a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Kezdem azzal, hogy megköszönöm az ITRÉ-nek, hogy, illetve az vizsgálóbizottsághoz, hogy meghívjattak ide. Martin és én megosztjuk a mondandónkat, rövid előadást fogunk tartani, egy-két szlájdot is bemutatunk, illetve lesznek szlájdok, amelyeket megosztunk, és a bevezetőmben az Európai Környezetvédelmi Ügynökség mandátumáról szeretnék beszélni, majd az aggregált um, NOx ellenőrzés lehetőségéről szeretnék szólni, utána pedig szólnék majd az lég, levegő minőség kérdéséről, és végezetül arról is beszélek, hogy az ügynökség hogyan ö, kommunikálta a nála felhalmozódott tudást az elmúlt tíz év alatt a valós ö, ö, körülmények közötti mérésről. Az EEA mandátumát az Európai Parlament és a Tanács definiálta, határozta meg, mint környezetvédelmi információs tudás szolgáltatóként. Ahogyan a vizsgálati kérdésekre adott írásos válaszokban megválaszoltuk, sem mérési, sem tesztelési jogkörünkkel nem rendelkezünk, sem felügyeleti hatáskörrel nem rendelkezünk. Ennek ellenére mandátumunkon belül úgy gondoljuk, hogy a parlament és a tanács az ügynökségnek fontos szerepet adott abban, hogy objektív, megbízható és nem elfogult információkkal szolgáljon európai szinten, és a környezetvédelem véd ügyét szolgálja, és biztosítsa, hogy a lakosságot is megfelelően informálják a környezet állapotáról. A környezetvédelmi kibocsátások területén egy sor felelősséggel rendelkezünk. A széndiokszid 2 jogszabályok alapján éves jelentést készítünk, kibocsátási jelentést. Ez laboratóriumi teszteken nyugszik, amely teszteredményeket a tagállamok, illetve a gyártók juttatják el hozzánk. Az európai monitor mechanizmus alapján az európai éghajlatváltozást kiváltó gázok kibocsátási helyzetét tekintjük át, ez valós idejű széndiokszid emisszió kalkulációkon alkalmazódik, alapul. A légszennyezés szennyezőanyagok kibocsátására kérdeznek rá. Nos, mi az EU NOx jelentést is kiállítjuk, az egész jármű flottára, és ez szintén valós emissziókalkulációkon nyugszik. A Kopertről is beszélek. A Kopert egy szoftver támogatás, melyel segítjük a tagállamokat, Azért, tehát, hogy segítsük a tagállamokat, kidolgoztuk a Kopert szoftvert, és Martin kollégám mindjárt mond erről még néhány szót. Végezetül azt szeretném kiemelni, hogy az ügynökség a légminőségi nyomonkövetési adatokról, air quality monitoring détáról is beszámol. Most pedig megadom Martinnak a szót, hogy beszámoljon a közlekedésből eredő kibocsátások helyzetéről. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Elnök asszony, jó napot kívánok én és mindenkinek! ahogyan hallhattuk, az ügynökség különböző adatokat eh, követ nyomon a széndiokszid gépjárművek kép kibocsátás értéke tekintetében. Az új gépjárművek tekintetében kiemelendő, hogy az EU a 130 grammos széndiokszid értéket már 2013-ban, két évvel korábban a cél dátum előtt elérte. Ám a NOx kapcsán azt mond, mi is látjuk, hogy a laboratóriumban alacsonyabb a kibocsátás, mint a valós időben. Hogyha igazi agregált értékeket vizsgáljuk meg, az összes gépjármű, nem csak az új gépjárműek tekintetében, és a tagállamok által adott adatokat ellenőrizik, akkor látjuk, hogy 90 óta voltak éppen 70, 17%-kal nőtt a kibocsátás. A közlekedési ágazat, mint egy jelentős gazdasági ágazat, jelentősen nőtt 2000, 1990 óta, és ez felel a NOx kibocsátásért jelentős mértékben. Hogy a, a NOx valós kibocsátás ellenőrzését vizsgáljuk, 1990 óta jelentős előrelépéseket tettünk, az emissziót mintegy 60%-kal sikerült csökkenteni az elmúlt 25 évben. De az is világos, hogy nagyobb csökkentést lehetett volna elérni, hogyha a dízel gépjárművek újabb és újabb generációjának teljesítményét a valós körülmények között mértük volna, a benzines járműveknél ilyen valós idejű és valóságban is megjelenő mérések tanúi voltunk, illetve csökken is tanúi voltunk. Ez egy nagyon kis térkép, de ez itt a legutolsó európai légminőség ellenőrzési térkép, a NO2 és a, nikro, tehát a nitrogén oxid megjelenését jelenti a nitrogén oxid a NOx mérgező vagy legkártékonyabb része. Itt láthatják az EU limitértékeket, és a piros pontok mutatják, hol magasabb a NOx érték. Itt túl, túllépik az EU levegő minőségi előírásait 2013-ban 19 államban közlek- a közúti közlekedés nagyon fontos forrása a NOx-nak, illetve az NO2-nek. Azt mondhatjuk, hogy jelentős része innen a közúti közlekedésből származik. Én ugye a környezetvédelmi ügynökséget képviselem, éppen ezért ki kell hangsúlyoznom, hogy az NO2 milyen közvetlen veszélyt okoz az egészségre. Becslések alapján 17 ezer eh, idő előtti halál történt 2012-ben Európában, a NO2-re visszavezethető. Aztán a, a partikulák a kis részecskék közül, tehát világos, hogy az NO2 legkártékonyabb. Paul említette korábban a Kopert támogatási modellt, éppen ezért röviden szeretnék szólni a Kopert ról. A Kopert egy ingyenes szoftvereszköz, melyet a kutatók a, és a kutatók számára lehetővé teszi, hogy a közlekedésben jelentkező széndiokszid, NOx és más szennyező anyagok valós értékét megbecsüljék. Az ügynökség a Kopert mintegy tíz éven keresztül fejlesztette ki, más programokkal együttműködve. A cél a Kopernek az, hogy real world, tehát valós emissziós méréseket tegyen lehetővé a legjobb uh, tudományos felismerések felhasználásával. Ez pedig itt az utolsó szlájdunk, fóliánk, diánk, ahol az ügynökségünk uh, kommunikációs erőfeszítéseibe adunk betekintést a valós kibocsátás értékekről. Az ügynökség egyik feladata éppen abba rend állt, hogy amikor megtudtuk, hogy a NOx értékekben milyen különbség van laboratóriumi és valós körülmények közötti ellenőrzések között, minden vizsgálatunkat az elmúlt tíz évben áttekintettük, megvizsgálva, hogy szóltunk erről a témáról. Jelezzük, hogy a Transport and um, Environment Mechanism Report, vagy a TERM uh, beszámolóban már szóltunk arról, hogy a standardizált labortesztek nem biztos, hogy a megfelelő közúti közlekedési kibocsátásokat mutatják ki. Ezt a szaktudást a mm, szennyező anyag mm, kutatásban szereztük. Az elkövetkező években megerősödött ez a vélekedésünk. Több jelentésben megerősítettük ezt, például a 2010 és 2015-ös az Európai Környezetvédelemről szóló jelentésről. Ezen felül pedig egy-két nem technikai közleményben is beszámoltak erről. Múlt évben pedig úgy döntöttünk, hogy egy iránymutatást publikálunk amely általános olvasói közönséget szólalt meg. Még a hatástalanító berendezésekről szerzett szeptemberi információk előtt publikáltuk ezt a kis kiadványt. Egy is hoztam egy pár példát. Rövid bevezetőmet az írásos válaszokra adott kérdésekre adott válaszként azt mondhatom, úgy gondoljuk, hogy rendszeresen 2004 óta kommunikáltuk a NOx mérésekben mutatkozó különbséget, de más kontextusból is felismerjük, hogy nem csak az EEA az egyedüli hangmely hallható ebben a vitában az ügynökség szolgáltatói mandátummal rendelkezik. Mi azon dolgozunk, hogy még jobb, még jobb és még célirányosabb információt gyűjtsünk össze, ám jelentéseinkben folyamatosan hangsúlyoztuk az általánosabb egészségügyi és éghajlat szennyezési, szennyezési és zajszennyezési szempontok jelent fontosságát, melyek a közúti közlekedésre vezethetők vissza. Elnök asszony, nagyra értékeljük az Önök bizottságának munkáját, legjobb tudásunk szerint válaszoljuk maga a kérdéseket, de jelezzük azt is, hogy az EA-ként, ügynökségként, tehát az, az is a feladatunk, hogy az Európai Parlament munkáját támogassuk, és ha bármilyen kérdésük van, akkor akár briefinget tudunk önöknek biztosítani, akár pedig írásban válaszoljuk maga a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Um, I... Köszönöm szépen a bemutató prezentációkat. Először is a jelentéstevőnknek, Herbrandi úrnak adok szót. Köszönöm szépen mind McKellivi, mind pedig Adam úrnak a prezentációt. Tulajdonképpen már 2004 óta szóltak, hogy oda kellene figyelniük a döntéshozóknak arra, hogy a laboratóriumi és a real-life tesztek között nagyon komoly különbség van, és hogy ez rendkívül negatív hatása van a levegőminőségre, és így az Európai Unió soha az életben nem éri el a kitűzött környezeti célkitűzéseket. Ráadásul úgy láttuk, hogy az elmúlt időszakban növekedett, még tovább növekedett ez a különbség a kétféle teszt között. Ez ugye egy figyelemfelhívás, tehát nem feltétlenül megoldási javaslat arra, hogy hogyan lehetne ezen segíteni. Azok a viták, amelyek a JRC és az Európai Bizottság között lejátszottak, de tulajdonképpen megjelentek az Európai Tanács munkacsoportjaiban is nagyjából ugyanarra mutatnak. A kérdésem az lenne, hogy mint ahogy említettem, 2004 óta folyamatosan kongatják önök a vészharangot, hogy a miniszterek és az Európai Bizottság vegye már észre a kétféle tesztek közötti különbséget, de mégis milyen eredményre jutottak konkrétan? Válasz? folyamatosan figyeljük azt, hogy hány jelentés készül ebben a témában, hogy ezeknek mi az utóélete, és összesen 28 nagyon fontos jelentés készült ebben a témában az elmúlt időszakban, ami szerintem nagyon jó eredmény. Mint ahogy elmondtam már bevezető hozzászólásomban, valóban észrevettük azt, hogy ezek a különbségek folyamatosan növekedtek az idő előre haladtával. A 2010-es, 2011-es időszakra többen is utaltak már a délután folyamán. Megpróbáltuk tehát eljuttatni a megfelelő üzeneteket a döntéshozókhoz. Mi mindenképpen a bizonyíték alapú politika csinálásban hiszünk, de azt is tudjuk, hogy a politikai döntéshozók azért nem csak tőlünk szerzik be a szaktudásukat, hanem más forrásokból is gyűjtenek információt a 2010-2011-es időszakban még nem én vezettem ezeket a beszélgetéseket, hanem az elődöm, aki nagyon szoros kapcsolatban állt az Európai Bizottság környezeti főigazgatóságával. Akkor én úgy vélem, hogy megfelelően felhívták a környezetvédelemért felelős DG figyelmét a kétféle teszt óriási különbségeire valamint a UNECE-vel is felvették a kapcsolatot. A levegőminőség és általában környezetminőségi munkacsoportokat is értesítették erről, illetve minden olyan érdekelt felet, mely levegőminőséggel foglalkozik, hogy közösen dolgozzuk ki azokat a lehetőséget, hogy el lehet közelíteni egymáshoz a kétféle tesztet. Kérdés, a DG Envy-től nyilván kaptak válaszokat a jelentésre, a jelentésekre, amelyeket beküldtek, és tudnak esetleg arról, hogy a hogy az ipari és a környezeti főigazgatóságok között milyen viták zajlottak le, tehát a DG Industry és a DG Envy belsőleg hogyan vitatta meg ezt a problémát, és önök a JRC-s kollégákkal hogyan reagáltak ezekre a bizottsági vitákra? Válasz. Beszéltünk ugye a 2004-es évről, amikor elindult ez a munka, aztán a 2007-es évtől kezdve volt a GRC-n belül technikai workshop, ebben a témában, ez ugye természetesen inkább a technikai kérdésekre vonatkozik. Aztán 2010-ben a DG elindította az országok fiatalokkal való kapcsolattartás szintén workshopok, kerüle, szintén workshopok keretein belül. A bizottság tehát megteremtette azokat a fórumokat, amelyeken fel lehet lépni. folyamatosan nem találkozunk velük, de azért kapcsolatban vagyunk kérdés, és a DG Envis kollégák nem panaszkodnak arra, hogy a DG Industry mindent megfúr. Nem, nem ilyet nem csinálnak, szólt a válasz. Kérdés? Köszönöm szépen a részvételt, és Adam szúrnak szeretnék feltenni egy kérdést. A kérdésem az, hogy van-e együttműködési probléma a tagállamok részéről? És amennyiben van, milyen jellegű ez a probléma, tehát az együttműködés, vagy éppenséggel az együttműködés hiánya. Edem szúr válasza. A tagállamokkal többféle kapcsolattartási lehetőségünk van, van technikai szintű, politikai szintű, a technikai kapcsolattartás különösen a hivatalos kibocsátási becslésekért felelős hatóságokat jelenti, ugyanis el kell készíteni egy ilyen kibocsátási becslést a NOx esetében, tehát ezekkel a hatóságokkal kapcsolatban állunk. Az ügynökségnek további szerepe, hogy irányvonalakat mutasson a tagállamoknak abban, hogy hogyan kell kiszámítani a kibocsátásokat, van ezzel kapcsolatban egy guidebook, amit maguknak, a nemzeti szakértőknek kell felhasználni, hogy mindenki ugyanúgy számítsa ki a nemzeti emissziós plafont. Kérdés? Ami az európai intézményeket illeti, van itt valamilyen együttműködési probléma, különösen a bizottságra célzok. Válasz? Mint ahogy már elmondtuk, nagyon szoros együttműködésben dolgozunk a bizottsággal. Nem tudom, hogy tudja az önök szakbizottsága azt, hogy nekünk van egy management boardunk az ügynökségen belül, és mi elszámoltathatóak vagyunk minden egyes tagállamok, minden egyes tagállam irányába, ugyanis a Management Boardban minden egyes tagállamnak van egy képviselője, illetve az Európai Bizottságnak van két képviselője, plusz még van két szakértő, akit, ezt nyilván önök is tudják, a parlament nevez ki. Tehát így az együttműködés tulajdonképpen a Management Boardon belül megvalósul a bizottság és a tagállamok és közöttünk. Ami a real world emissziókat és uh, a kibocsátásokat illeti, Gerbrandi úr is uh, utalt rá, hogy a DG MV-s kollégákkal, illetve a DG Research-os kollégákkal és uh, a JRC-val nagyon jó az együttműködésünk, de természetesen más ágazati DG-vel is együttműködünk, például a DG Move-val, hogy meg tudjunk felelni a jelentéstételi kötelezettségeknek. Tehát azért a bizottságnak számos igazgatóságával van kapcsolatunk, és én úgy ítélem meg, hogy hatékony ez az együttműködés. Kérdés? kérdőívre vonatkozik a következő kérdésem. A nyolcadik oldalon azt látjuk, hogy a kis részecské kibocsátása 1990 óta a felére csökkent. De azok a részecskék, amelyek a fékberendezés, azok a részecskék, amelyeket a fékberendezések bocsátanak ki, azok benne vannak ebben a számításban? Van ezzel kapcsolatban konkrét számítás? Válasz. Igen, ez olyan probléma, amit többen felvetettek már a kis részecskékkel kapcsolatban. Valóban az új járműveknél a kipufogó gázokból származó kis részecskék kibocsátása csökkent, de az autógumikból és a fék berendezésekből kibocsátott apró részecskék is jelentenek egy bizonyos kibocsátást. Már csak azt is figyelembe kell venni, hogy egyre többen használják a közlekedési lehetőségeket, egyre több autó van, egyre több kilométer futnak ezek az autók, tehát az összkibocsátás azért emiatt is növekszik, még akkor is, hogyha az egyes autók kibocsátása csökken. Természetesen dolgozunk azon, hogy a különböző kibocsátásokat egymástól függetlenül lehessen mérni. Karensz képviselő. Hát egy kicsikét déjà vu érzésem van. Itt hát akárhányszor találkozunk a JRC-vel, valahogy mindig ugyanaz a vita. A kérdésem az lenne, hogy 2004 óta ugye beazonosítottak problémákat, és hát most 2016-ot írunk. Elég sok idő telt el, és elég kevés dolog történt, mondjuk a jogalkotás vagy a konkrét cselekvések szintjén. Így ezt egy kicsit gyanúsnak találom, ugyanis számos miniszter, állam és kormány, fő és biztos mondta azt önöknek, hogy blokkoljuk ezt az információt, önök nem számítanak, az önök eredményeit nem fogjuk figyelembe venni, és az önök nagyon bölcs intézménye semmit sem ér. Kik voltak ezek a politikusok? Válasz. Hát a telefonomban egyetlen állam és kormányfő száma sem szerepel, egyikkel sem állok kapcsolatban. Most nem viccelek, ezt most egészen komolyan mondom. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség részéről senkivel sincsen rossz kapcsolatunk, nem hinném, hogy elrejtettek volna információt, vagy azt mondom, hogy nem akadályoztak meg minket abban, hogy információt hozzunk nyilvánosságra kérdés. A kérdésem az volt, hogy nem voltak olyan politikusok, akik megpróbálták önöket megállítani, megpróbálták önöket lassítani, vagy visszafogni? Válasz. Nem, még egyszer mondom, egyetlen politikus sem próbált minket elgáncsolni itt az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnél, vagy megakadályozni minket abban, hogy publikáljunk bármit is kérdés, hogyha politikusok megfelelőképpen dolgoznak, akkor mi az oka annak, hogy rettenetesen lassan működik minden? Tehát egyrészt azt mondja, hogy a bizottsági dj kel remek a kapcsolata, most azt mondja, hogy a politikusok sem aknázzák alá a munkájukat, hát akkor úgy tűnik, hogy önök valóban egy szuperügynökség, de akkor egy kicsit zavaró számomra az, hogy mégsem történik semmi. Valaki mégiscsak megállítja önöket. Mit kellene változtatni, hogy hatékonyabbak legyenek? Válasz? Ezen a ponton azért szeretném elmondani, hogy a bizottsággal mi nem csak beszélgetünk, és van itt egy dokumentum előttem, amire egyébként is szerettem volna utalni a mai délután folyamán. A dokumentum 2011 novemberi dokumentum, akkor eljöttünk itt az Európai Parlamentbe, a közlekedési szakbizottsághoz, ezt amúgy minden évben megtesszük. Tehát a 2011-es jelentést mutattuk akkor be, és attól tartottunk, hogy túl hosszú lesz ez a jelentés, és túl bonyolult, és túl összetett, és túl részletes, és hogy a parlamenti képviselők nagyon elfoglaltak, úgyhogy egy kétoldalas összefoglalót készítettünk. Esetleg ezt a kétoldalas dokumentumot le is fénymásolatom önöknek. Még egyszer mondom, hogy ez a, 210, ez a 2011-es jelentés, amelyben kimondjuk, hogy két olyan téma van, amelyen jobban kellene, fogal, jobban kellene foglalkozni. Az egyik ebből a levegőszennyezés, illetve a NOx és NO2 kibocsátás, amely kapcsolódik ahhoz, hogy egyre nagyobb piaci részesedéssel bírnak a dízeljárművek bizonyos tagállamokban, és most már egyértelmű bizonyítékot tudunk felmutatni azzal kapcsolatban, hogy számos jármű túllépi a típus jóváhagyási tesztben előírt határértékeket, amely komoly problémákhoz vezet. Tehát ezt mi 2011-ben elmondtuk a közlekedési szakbizottságnak, és most ha ennél jobban kellett volna dolgoznunk, akkor mit kellett volna tennünk? Kérdés. Tehát önök elhozták ezt a papírt, és akkor ezt felolvasták, vagy pedig felállt, a fejhez kapott, és azt mondta, hogy úristen, összeomlik a világ, azonnal csináljanak valamit? Válasz. Ez egy bekezdés volt a szövegben. A képviselő úr megjegyzés, hogy egy kétoldalas dokumentum túlzottan hosszú egy parlamenti képviselő számára. Válasz, nem azért jöttem, hogy teszteljem a parlamenti képviselők olvasó kapacitását. A parlamenti képviselők egyébként különbözőképpen reagáltak, mint ahogy önök is most különbözőképpen reagálnak. Rendben van, mondja az elnök asszony, véleményem szerint jó lenne, hogyha valaki hozzászólna a közlekedési szakbizottságtól, például mhm. Bonfa asszony. Igen, igen, köszönöm a szót. Körülbelül ugyanazt a kérdést akartam föltenni, mint az előttem szóló, és el fogom ezt mondani részletesebben is. 2011-ben azt mondja, hogy eljöttek a közlekedési szakbizottság elé, és mégis meg kellett várni, hogy a Dán közlekedési miniszter 2013-ban hivatalos levelet intézzen a bizottsághoz. Az önök mandátuma rendkívül korlátozott, vagyis csak tájékoztatásról van szó. A négyes kérdésben megjelenik az amerikai föderális ügynökség, amely sokkal nagyobb személyzettel dolgozik, illetve más hatásköre is van, konkrétan az, hogy javaslatokat tehet. Tudom, hogy az önök mandátuma eltér az amerikai szövetségi hasonló hivatalétól. Önöknek nincsen egyelőre ilyen javaslattételi hatáskörük, de azért megkérdezném, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni. A normák betartása mindannyiunk számára fontos lenne, mit adjunk a kezükbe önöknek, hogy hatékonyabban működjenek. Válasz. Köszönöm a kérdést. Azzal kezdtem a hozzászólásomat, hogy egyértelműen elmondtam, hogy mi a mandátumunk, mi a feladatunk. A Management Board egyébként az utóbbi időszakban nem nagyon beszélt arról, hogy ezen változtatni kellene, mert a változtatás nem belülről jön, hanem kívülről jöhet csak. Tehát, hogyha az európai intézmények úgy döntenének, vagy az európai környezetvédelmi ügynökség a tájékoztatáson kívül további szerepeket is kaphat, az nagy mértékben megváltoztatná a működésünket, de ennek ugye kívülről kell érkeznie ennek a változtatásnak. Abban nem vagyok biztos, hogy a tanács szeretné-e, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ilyen operatív hatáskörökkel bírjon. Hogyha a személyes véleményemre kíváncsiak, akkor azt tudom elmondani, hogyha van politikai háttere annak, hogy további feladatokat szeretnének az Európai Környezetvédelmi Ügynökségre róni, akkor ennek van értelme, és erre van is lehetőség. A megbízhatóság, a függetlenség munkánk alapkövei, és ez alapján egyfajta monitoring rendszerként működünk. Kérdés? A levegővel kapcsolatban az ügynökség a a hidrogén peroxiddal és az ammóniával kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy ezeknek a gázoknak komoly kihatása van az emberek egészségére és a környezetre. Ezzel kapcsolatban mi a konkrét véleményük, illetve hogy mit lehet tenni jogalkotási szinten és technikai szinten, hogy ezek a kibocsátások csökkenjenek. Az NO2 halálos hatásáról beszéltünk, de a NOxok halálos kihatásairól nem. Szeretném megtudni, hogy a NOxokhoz kötött halálesetek száma körülbelül mennyi az Európai Unióban. Aztán beszélnünk kell az apró részecskékről is, hogyha hamarabb életbe lép az apró részecskékről szóló szabályozás, akkor hány ember életet lehetett volna megmenteni? Az utolsó kérdéssel kezdeném, az a kis részecskékkel. Ezzel kapcsolatban nincsen konkrét adatom. Az első kérdés az ammóniára és az N2 óra vonatkozott. Ez egy melléktermék, ez egy technológiai melléktermék. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban viszonylag alacsony a kockázati tényező. Az ammóniával egyébként az a probléma, hogy ez bizonyos városi területeken tényleg magas, és itt problémákat okozhat. Az, hogy megfelelőképpen tudjuk mérni ezeket a kibocsátott anyagokat, az rendkívül fontos, de ehhez pontosabb és optimalizáltabb mérőberendezésekre lenne szükségünk, Henkel úr. Yes, we have been... Igen, elmondták, hogy a bizottság és a közvélemény 12 év alatt 28 jelentést kapott, és igazából nem hallottunk semmit érdemi dolgot. Az Egyesült Államok a Volkswagen patrány után nem tárgyalta meg, nem tárgyalta ki ezt az ügyet teljes mélységében. Egyetért a következtetésemmel? Múlt szeptember óta amikor kiderültek a hatástalanító eszközök, illetve használatuk, a ügy sokkal inkább tudatosult. És igazából semmi sem történt. Az Európai Bizottságban javaslatokat dolgoztak ki, hogy foglalkozzanak a kérdéssel, de mindenképpen az időzítés nem megfelelő, tehát szerintem inkább a bizottságot kellene megkérdezni, de azért azt nem mondanám, hogy semmi nem történt. Elfogadom. Volt még egy kérdés, hogy a politikusoknak kellette volna valamit tenni, és még egy kérdés. Küldött egy jelentést az Európai Parlamentnek, a TRAN szakbizottságnak. Nem tudom, osztja a nézettemet, hogy ön informálta a parlamentet, és a parlament volt az, amely nem tett semmit. nem tett semmit, amit a politikusoknak kellett volna tenniük. Én nem vonnám le azt a következtetést, hogy a parlament nem tett eleget. Véleményem szerint, amikor megkérdeztek minket, hogy tudtuk-e, hogy eltérés van a labor és a valóságos mérések között, én úgy emlékszem, hogy informáltuk a parlamentet, a tagállamokat, és az Európai Bizottságot arról, amit tudtunk. Esetleg utalnék még a környezeti jelentésre. Öt évente leltárt tartunk az európai környezet helyzetéről, és hogy Európa környezetének milyen kilátásai vannak. És 2005 és 2005-ben, 10-ben, 15-ben írtunk ilyen jelentést. Ezeket a jelentéseket bemutattuk az Európai Parlamentnek is, és itt többször is jeleztük, hogy a labor eredmények és a valóságos helyzet eredményei között eltérések vannak. Az utolsó nagyon rövid kérdésem. Mikor hallott először arról a lehetőségről, hogy a gyártók manipulálhatják a teszt eredményeket szoftver segítségével? Uh, I think... Úgy gondolom, amikor először felmerült a dolog, 2004-ben, akkor egyre több bizonyítékról szólt a tudomány társadalom, hogy a mért, a a mért értékek nem felelnek meg a laborértékeknek, hogy nagyon nagy az eltérés. És ez felébresztette a gyanút bennünk. És három ok miatt kezdtük el ezeket a teszteléseket. Az egyik a teszt ciklus, a másik a teszt jegyzőkönyv rugalmassága, és természetesen a vezető viselkedése is befolyásolja az értékeket, tehát hogy hirtelen gyorsít, és így tovább. Tehát az elején ennek a három tényezőnek tudtuk be az eltéréseket. Féderlei kolléga, köszönöm. Néhány dologról szólnék. De szerintem eléggé világos válaszokat adtak. és megpróbáltak politikai tudatosítást végezni. Tehát nem szeretném vádolni. De hogyha egy olyan világ van, ahol politikai döntés hatalma lenne, mit mondana? Hogyan tudunk olyan rendszert kialakítani, hogy az önök eredményeit megfelelően fogadják politikai szinten? Hiszen megkérhetjük önöket, egy ügynökséget, hogy végezzen el vizsgálatot, de szerintem a parlament akkor tényleg nem tett eleget. Politikusként én ezt mondom most. De hogyha ön hozhatna létre egy olyan rendszert, ahol a döntési pozíciója lenne, akkor hogyan tenné, hogyan adna ennek megfelelő politikai súlyt? Tehát legyen több meghallgatás a szakbizottságokban, osszanak szét információs brosúrákat, Karinc úr is említette ezt. Hogyan találna olyan csatornákat, amin keresztül eljuttatja az információt a politikusokhoz, úgy, hogy következményei is legyenek. Hiszen vannak politikai célkitűzéseink, és ezeket igazából nem követik, nem hajtják végre. Köszönöm. Angodok egy kicsit, hogy olyan benyomást keltek, hogy termeltük itt a jelentéseket az elmúlt két évtizedben, és a kutya nem olvasta el ezeket. Nem. Nem, nem, nem. Tehát nem akarok ilyen benyomást kelteni. És mesélhetnék így sikertörténeteket is, mert kiválaszthatnék egyet, amely nagyon jelentős. ben az európai környezetről szóló jelentés szorosan kapcsolódott a hetedik környezetvédelmi programhoz. Tehát a mi jelentésünk nagy lökést adott a környezetvédelmi programnak, és ez például egy pozitív eredmény. A, bemutattuk a jelentést a tanácsnak, a parlamentnek, a bizottságnak, számos ülésen. Tehát nagyon sok uh, sikeres történetet is mesélhetnék. Esetleg keletkezhetett egy ilyen vélemény, hogy nem hallgattak meg minket az asztal másik oldalán. A végrehajtó igazgatónk, az ügyvezető igazgatónk évente eljön az MV szakbizottságba, és beszámolót tart. Nagyon gyakran járunk a parlamenti szakbizottságokhoz, nem csak az MV bizottságba. Esetleg még egy dolgot említenék megpróbáljuk az üzenetünket jobban célba juttatni. Rengeteg információ van, és a tudományos politikánkkal szeretnénk a eszmecserét élénkíteni. Köszönöm. Tehát nem az volt a felszállásom lényege, hogy az ön munkáját megkérdőjelezem. Nagyon fontos munkát végez, és igazából a frakcióm is üdvözölni, ha többet tennének a jövőben. De a politikusok, még akkor is én akkor nem voltam itt, nem válaszoltak, nem válaszoltunk úgy, ahogy kellett volna. Tehát, hogyha korábban reagáltunk volna, akkor valószínűleg komolyabban vették volna ezt a dolgot. És ez Karin szúr kérdésével is összefügg. Találnunk kell egy rendszert, amelyben kiderül, hogy mi ment rosszul, mi nem működött. Amikor megvizsgáltuk a kibocsátásokat, a másik pedig, hogyan garantálhatjuk, hogy ez nem történik meg a jövőben. Tehát ez lett volna kérésem utolsó része. Köszönöm, Féderlei úr. Konyecsná asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az ügynökség képviselőnek is van egy tárgyilagos kérségem, kérdésem. Hogyha megvannak az adatok, és hogyha vannak számításaik, hogy mennyivel több nitrogénoxid került a levegőbe, akkor ez lehet azért, mert nem voltak megfelelők az előrejelzések. Tehát igazából mennyi volt a határérték, mennyi volt az engedélyezett érték, és mennyit produkáltak nitrogénoxidból. Igen igazából csak egy durva becslést tudok adni. Vannak kalkulációink, hogy az euró dízel autók, tehát a személyautók esetében jelentősen növekedtek a kibocsátások, azt mondom, hogy 15%-kal. És ez az egész Európai Unióra vonatkozik a közúti szállítás a nitrogénoxid kibocsátások 40%-áért felelős. Tehát a korábbi euró gépjárművek esetében ez magasabb volt. Természetesen a dízel gépjárművek eh, sokkal több nitrogénoxidot produkálnak, mint az ottomotoros gépjárművek. Děkuji. A... Köszönöm szépen. Van még egy kérdésem, egy kiegészítő kérdésem, azzal kapcsolatban, amit a kollégák mondtak. Mindenki rá akar jönni, hogy hogyan lehet javítani a helyzeten, hogy történhetett meg ez a visszaélés. Bennünket, épp úgy, mint önöket is, közpénzekből fizetnek az adófizetők. 2010-ben nem voltam itt, amikor önök a jelentéseket bemutatták, de nem tudom elképzelni, hogyha ezt a jelentést bemutatták volna elegendő ö, tényel ig, alátámasztva, akkor nem lett volna reakció itt a parlamentben erre. Értem én, hogy önök átadják az egész jelentést a parlamentben, de kérdezem, hogy a bizottságban kinek adták hát ezt a jelentést, kivel tárgyaltak, kinek a véleményét hívták fel ezekre az ellentmondásokra. Mi több, többször említették azt is, hogy esetleg a mandátumot magát, az EA mandátumát kellene megváltoztatni. Mi az önök javaslata, konkrét javaslata? Fontos a változtatás, de mit kell konkrétan tenni, kérdem én, mit lehet tenni frakcióm nevében és a magam nevében azt mondhatom, hogy nem értek azzal egyet, hogy önök állítólag információt adtak, és nem történt semmi. Még egyszer mondom, adóforintokból finanszíroznak bennünket. Ez megengedhetetlen, ha egy ilyen durva visszaélés történik, vagy ennyire nem működik egy rendszer, akkor önöknek nem csak informálni kell, hanem cselekedniük is kell. Ez az én magánvéleményem. Thank you. As I said... Köszönöm szépen! Ahogyan az előző kérdésekre adott válaszomban elmondtam, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség nem dönt a saját mandátumáról. Az európai intézmények adták a mandátumunkat. Feladatunk elsősorban egy Information and Knowledge Provider, információs szaktudás biztosító. Úgy gondoljuk, hogy ennek megfelelünk. Ha az európai döntéshozók a jövőben megváltoztatják a mandátumokat, hát ez persze az intézmények jogkörében áll. Kérdezte, hogy az Európai Bizottságon belül kivel beszéltünk, a Management Boardunkban ülő bizottsági taggal, valamint a rendszeres kapcsolattartóinkkal a környezetvédelmi főigazgatóságban, politikai szinten pedig briefeztük, briefeltük, tájékoztattuk a környezetvédelemért felelős biztosokat. Természetesen hozzáférhetővé teszem ezeket a dokumentumokat, melyeket előkészítettünk, hogy mikor készítettük elő ezeket a jelentéseket, készítettük előket. Volt is olyan, hogy az Európai Környezetvédelmi Biztos hivatkozott a jelentésünkre, ilyen módon tehát pontosan tisztában volt azzal a kérdéssel, amelyet mi felvetettünk. Köszönöm szépen! valóban segítene, hogyha eljutatná hozzánk ezeket a dokumentumokat. Egy kérdésem van Karincs úrhoz, mondja Turmes képviselő, hogyha van egy olyan törvény, amely 50-ben maximalizálja a legmagasabb sebességet az lakott területen, akkor az Európai Parlament tagja-e, tagja felele azért, hogy 70-nel aznak a városban. Mi az Euró 3-4-5-ről szóló törvényt meghoztuk, és két rendészeti szerünk van, az egy, egyik a DJ Enterprise, a másik pedig a 28 nemzeti homologizációs ügynökség. Az igazi ügynökség kérdés az, hogy ők miért nem tettek semmit. Hát azért dobtam el az agyamat, kérem, mert amikor az ügynökségre mutogatunk, akkor ne felejtsük, hogy 50 ezer ember hal meg évente miatt. 2004 óta évente 50 ezer ember, tehát majdnem 500 ezer ember halt meg Európában azért, mert a meglévő jogszabályok végrehajtása hiányos volt. Kérdezem, hogy a DJN Enterprise, bár a GSI már 2007-ben rendelkezett a bizottság a bizonyítékokkal, miért nem léptek fel, és a nemzeti homologizációs ügynökségek, szervek miért nem léptek fel. Még egyszer mondom, két ilyen rendészeti munkát, vagy jogszabály betartatási munkát végző ügynökség van, egyik sem volt hatékony. A JRC-vel beszéltek, mondtam, a közös kutatóközponttal, és a JRC a első vizsgálatai rávilágítottak arra, hogy a labortesztek eredményei és a közúti tesztek eredményei különböznek. Tehát kérdezem önöket, hogy 2007-ben már rendelkezésre állt a JRC, a Közös Kutatóközpont adatai és 2011-ben pedig végezetül a GRC-nek megengedték, hogy publikálják ezeket az eredményeket, de mégis miért vesztegettünk el négy évet 2011-től 2015-ig, ez alatt 200 ezer ember halt meg. Van-e erre bármilyen magyarázata, igazgató úr? Um, Azzal kell kezdenem, hogy ügynökségként mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az Európai Bizottság teljesítményét értékeljük. De egy észrevételt tennék. Amikor a monitoring és surveillance, a, nyomunk, a rendszer nyomonkövetés és ellenőrzéséről van szó, egyetértek az önök szakbizottsága elé, az ICCT tárt, eh, által tárt eh, bizonyítékokkal, amely azt mondja, hogy ha az irányítási rendszer fragmentált, akkor a mm, ellenőrzési rendszer is fragmentált lesz. A felelősségi körök a 28 tagállam és az európai szint között oszlanak meg, és ahogyan a kérdésekre adott írásos válaszban választottunk, ez az a modell, amelyet Európa választott, és valóban ez különbözik az USA-ban lévő, sokkal inkább központosított megfelelés ellenőrzési rendszerből. Ma a Fiat egy menedzsere arról beszélt, hogy álljon fel egy európai testület, amely ellenőrzi a betartást. Az USA azért tudott gyorsan előre haladni az ellenőrzésben, mert egy testület működik nála. Ám a bizottság által előterjesztett javaslat továbbra is 28 elkülönített rendszerről szól. A reményünk legfeljebb a GRC, GRC tesztlaboratórium ellen, mint egy ilyen szuper rendőrként működne, de hát a GRC már 2007-ben rendelke, rendelkezett az adatokkal, de a DJ Enterprise nem engedélyezte nekik, hogy ezt publikálják. Hogy bízzunk hát egy ilyen rendszerben, amelyben ismét 28 ország homologizációs hatóságától függünk, akik idáig sem végezték jól a munkát, a JRC pedig továbbra is a DJ Enterprise politikai irányítása alatt áll majd. Hát rövidre kell fognom magamat, az elnök azt mondja, hogy fogjam rövidre magamat, de még egyszer mondom, nem vizsgáltuk meg a típus engedélyezés kerettel rendeletének módosításáról szóló anyagot. Ez nem a mandátumunk részét képezi. Távolról rátekintve azt gondoljuk, hogy javult a helyzet. Például a fórum felállítása pozitív lépésnek tekinthető, és több kollega említette a pozitív lépéseket. Ami pedig az általános kérdést illeti, a governance, az irányítás eh, megosztott, vagy 28 tagállam között megosztott rendszerét illeti, hát nem az Európai Környezetvédelmi Ügynökség feladata az, hogy ezzel kapcsolatban véleményt állítson ki. Köszönöm. Evi asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm önnek, hogy itt van körünkben. Egy kérdésem van. a driving cycle tesztekről. A jelentésének 22. oldalán ezt az alternatívát, mint egy pontosabb alternatívának tekint. Ez új európai vezetési ciklust jobb alternatívaként említi. A 25. oldalom pedig a különböző erosztályokra való emissziós értékeket a jelenlegi tesztértékeknél magasabbnak becsüli meg. Különösen igaz ez a dízel járművek tekintetében, ahol az Euro 6 kibocsátás 4,8 szózóval magasabb lehet, mint az európai driving cycle, vagy ciklus alapján való mérés. Az Artemis ciklus valós emissziós iránymutatásai mikortól érvényesek és mikor használhatóak. Nem tudjuk pontosan, a, de azt hiszem, hogy 2006-2007-ben indult útjára az Artemis projekt. Ez új laboratórium alapú ciklus kialakításának célja az volt, hogy a valós világban való, valós használat által eh, kibocsátásokat mérje, és így alternatívát jelentsen az európai ciklusnak. A cél tehát az volt, hogy üzemi körülmények között vizsgálják a kibocsátásokat és nem nagy meglepetés, hogy a kibocsátott anyagok értéke sokkal magasabb ez ebben a ellenőrzésben. Hogyan látják? Akadályozta bármi vagy bárki az Artemis rendszer F elfogadását? Akadályozta valaki azt, hogy esetleg a bizottság részéről, hogy a európai ciklust az Artemis váltsa le is, illetve hogy volt-e szakmai tárgyalásuk a bizottsággal erről. Nem, a technikai kérdésekről, tehát az ilyen vezetési ciklusok meghatározásáról nem nyilatkozunk meg. Az Artemis egy kutatás alapú ciklus volt, nem egy világ, nem olyan, mint a VLT vagy a VLC, rendszerek, melyeknek mind megvan az előnye, hátránya, ez azonban egy kutatási alapú rendszer volt. Még egy kérdésem volna, hogyha megengedik, figyelembe véve a szenáriókat, amelyekről jelentésükben beszámoltak. A szimulációjuk alapján a legrosszabb szenárió a, akkor jelenne meg, hogyha az Euro, Euro 6-os dízel járművek csak 30%-kal kisebb kibocsátást érnének el, mint az Euro 5-ösök. Félelmezhetjük-e azt, hogy legalább 2020-ig nem csökken a mérőhelyek száma, és 2020-tól pedig remélhetjük, számíthatunk eset, esetleg azzal, hogy a legrosszabb szenárió válik be? Hát a kérdésem, külső dimenziókra utal. Az Euro 6-os járművek viszonylag újak, a flottákban még kevés van ilyen. Időbe telik, amíg jobban elterjednek. Az is világos, hogy az Euro 6-os dízeljárművek a normáknak megfelelően teljesítenek 2025-2030-ra, tehát jelentősen javul majd a monitoring állomások száma. Jelenleg még nincs elegendő ilyen mérőállomás, de folyamatosan épülnek ezek ki. A sok felszólaló itt a mai meghallgatáson szólt arról, hogy a valós ellenőrzések, az RDE-k komoly előrelépést jelentenek, valóban a méréseket a valós használat körülményei között kell biztosítani, és természetesen nyomon követjük az eseményeket, amelyek itt zajlanak. Köszönjük szépen! Kizeka úr, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, köszönöm önöknek az előadásaikat. A Volkswagen csalás vezetett a vizsgálóbizottság felállításához. Ám hogyha most megvizsgáljuk Európában a vitát, látjuk, hogy más gyártók, Opel, Mitsubishi és Fiat is a gyanúsítások gyanúsítottak között vannak. Kérdezem tehát, hogy önök, mint Európai Környezetvédelmi Ügynökség rendelkeznek-e ö, olyan ö, információkkal, hogy mely gyártó használt ilyen hatástalanító berendezést. Rövidre foghatom magamat, nem rendelkezünk ilyen információval. Vielen Dank, Köszönöm. Akkor Edemz urat kérdezem bevezetőjében beszélt a 400 ezer idő előtti halálesetről. Kérem, hogy ezt konkretizálja. Turmes úr itt egy csomó számadatot idézett eh, elég könnyeden. Tehát, hogyha meg akarjuk mutatni, hogy a dízel technológiának milyen kihatása van, illetve hogy milyen kihatása van a NOx az idő előtti halálesetekre, akkor felmerül a kérdés, hogy a 400 ezer halál eset eh, ből mennyi vezethető vissza a dízelre, dízel technológiára, hány halálesetre vezethető vissza a dízel technológia, illetve differenciája kérem, hogy melyik aeronorma milyen hatással van. Yeah, thank you. And, and yeah. Köszönöm szépen. Igen, igen, eléggé egyetértek azzal, hogy nagyon sokféle adat keringett itt a levegőben. A 400 ezeres adat, például a korai elhalálozások kapcsán ugye a finom részecskékre vonatkozik, de ugyanitt 700-at is látunk, úgyhogy valóban nagyon nehezen megfog, megfoghatóak ezek az adatok. A 2015-ös levegőminőségi jelentés, ez ugye még nem jelent meg, ezen dolgozunk, itt vizsgáljuk a határértékeket, azt már tudjuk, hogy nagyon sok európai város túllépi ezt a határértéket. Hogyha megpróbálnánk lejjebb szorítani ezeket az értékeket, az esetleg segíthetne, de valószínűleg akkor is 200 ezer korai elhalálozásra számíthatunk, de nehezen mérhetőek ezek az adatok, hogy mit tekintünk közvetlenül ehhez kötött elhalálozásnak. Pálócsi úr a következő hozzászóló. Köszönjük szépen az eddigi válaszokat. Hát, hogy vannak problémák, azt mindenki tudta. Mindenki tudta. De természetesen a pontos adatok rendkívül fontosak. Hogyha megnézzük a negyedik kérdést, ahol a rugalmasságról beszélünk, illetve a laboratóriumi tesztektől való eltérésről, ez milyen hatással van a kibocsátásokra? Ami a rugalmasságot illeti, a Guide Road Transportban egy tanulmányra alapoztuk a számadatainkat, és ez azt jelenti, hogy körülbelül 16 százalékos üzemanyag növekedés volt a laboratóriumi és a valós körülmények között ami persze nem ugyanaz, mint hogy a CO2 kibocsátás között mekkora különbség volt. Az ICCT és különböző NGO-k egyébként más adatokat közöltek, ami biztos és mindenkinél ugyanaz, hogy ez a szakadék növekszik. Mondjuk a 2000, 2000-es évek elején körülbelül 10% volt az eltérés a laboratóriumi és a real life kibocsátás között, míg most körülbelül 30-40 százalékos az eltérés. Tehát az egyértelmű, hogy a különbség, a szakadék folyamatosan növekszik. Én arra a rugalmasságra gondoltam, amit a tesztekben alkalmaznak, teszt eljárásokban, én erre kérdeztem rá, mint rugalmasság. Ez tulajdonképpen az azt jelenti, hogy optimalizálják a járművet a teszt feltételekhez. Voltak itt konkrét példák is, mondjuk a gumik nyomása, ezek megengedett rugalmassági tényezők, amelyeket megpróbálunk majd csökkenteni a jövőbeli tesztelési eljárásokban. De akkor is a laboratóriumi tesztekhez képest nagyobb lesz a kibocsátás a valóságban. Lejárt az időm? Mondja a képviselő. Jó. Köszönöm szépen, köszönöm mind a két előadónak a hozzászólást. Edem úrhoz intézném az első kérdésemet, ami arról szól, hogy milyen nem várt következményei voltak az új technológiáknak, az ammónium kibocsátásnak, valamint az, hogy a dízelmotorok továbbra is üzemanyag gazdaságosabbak, mint a benzines járművek, illetve itt van ez a problematika is, hogy finom részecskéket nem csak a motor, hanem a fékberendezés és a gumik is kibocsátanak. Hogy ezekkel is ugye kell valamit kezdenünk. Mi a prioritás, hogyha mindezeket a problémákat meg kell oldani? Melyik ezek között a fontosabb az elkövetkezendő hónapokban, években mi lesz a prioritás? Az elkövetkezendő évekre koncentrálok, és utána majd Mártin beszél az elkövetkezendő hónapokról. Amivel most foglalkozunk, az tulajdonképpen az, hogy a belső égésű motor hatékonyságát figyeljük, és a közlekedési fehér könyv nagyon komoly CO2 kibocsátási célkitűzéseket, illetve a közlekedés széndiokszid mentességét írja elő. Úgy gondoljuk, hogy erre kellene fókuszálni vagyis, hogy a fosszilis energiaforrásoktól el kell távolodni? Igen, hangzik a válasz. A bizottság 2011-es célkitűzései is erre mutatnak. 2030-ig 50%-os csökkenést kell produkálni a városi területeken működő konvencionális üzemanyaggal futó autók számában ez egy fontos prioritás az ügynökségünk az EA számára. Hát nem tudom, hogy mit tudnék még mondani, mint rövid távú célkitűzés, hogy a CO2, a nox és általában az üveghezgázok között mi a trade-off. Hát lehet azért szerintem úgy optimalizálni, hogy mindegyiket csökkenteni tudjuk, vannak ezzel kapcsolatban nagyon pozitív előrelépések. A szabályok megfogalmazásában igen, hát most a végrehajtásra kellene koncentrálni. Tánc úr. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a két előadónak az eddigi válaszokat. Én az emissziós faktorokról szeretnék beszélni. A tagállamok azért használják ezeket, hogy a saját kibocsátás csökkentésüket számszerűsíteni tudják, de hát természetesen tudjuk, hogy van, ahol csökkentenek, és közben párhuzamosan máshol meg növekszik. 300 millió személyautó szerepel a 8. oldalon, és a 14. oldalon pedig azt mondja, hogy 7 autót vizsgáltak, nem 7000-et, hanem 7-et, a 12. oldalon azt látjuk, hogy az emissziós faktorok az Euró 6-os esetében nem tökéletesen mérhetőek, hát akkor a, ezek az adatok egyáltalán mennyire megbízhatóak? Válasz. Az új generációs autókkal és új technológiákkal az a probléma, hogy sokszor a régi modellek ezekre nem működnek, tehát amíg nem dolgozzuk ki az új mérési technológiákat, addig a régiek nem feltétlenül jók. Az pozitív, hogy az újabb euróbesorolású járművek vizsgálatában segítenek nekünk a kormányok, a szakértők. Az elmúlt hetekben is voltak ilyen szakértői üléseink, amelyek következtében reméljük, hogy pontosabbá tudjuk tenni az emissziós adatokat. De egyetértek önnel, az új generációknál megvan ez a probléma kérdés. Nagyon jó, hogy tudunk beszélni ezekről a faktorokról, de hát úgy tűnik, hogy sokkal magasabbra kellene emelni a megvizsgált járművek számát, hogy tényleg megbízható adatokat kapjunk. Mert egyébként nem hiszem, hogy kimondhatnánk, hogy általánosságban csökkenés történik, és ami pedig a végrehajtást illeti nem csak országok, hanem régiók, városok is rendelkeznek különböző végrehajtási feladatokra. A hetes kérdés az Euró 6-osokra vonatkozik, amelyekre ugye nem feltétlenül alkalmazható minden egyes mérési eredmény. Az alacsony kibocsátású zónák valóban fontosak, de egyelőre eléggé ellentmondásosak az eredmények, ezért ezzel kapcsolatban még nem feltétlenül tiszta a térkép. Tehát megjelennek ezek az új autók, amelyek sokszor kevesebbet bocsátanak ki, de nem feltétlenül, ezért ezek nem mindig részesülnek pozitív fogadtatásban. Köszönöm szépen, nagyon érdekes kérdéseket hallottunk már eddig is, és én ebből azt emelném ki, hogy az imént elhangzott az önök részéről, hogy már körülbelül tíz éve kongatják itt a vészharangokat, üzeneteket juttatnak el, különböző politikai döntéshozóknak, de nem mindig hallják meg az önök szavát. 2007-ben elkezdték a szoros együttműködést a környezetvédelmi DG-vel, aztán a tagállamokkal, nagyon sok briefing volt, folyamatosan találkoznak az Európai Bizottság képviselőivel. Javult valamennyire a helyzet? Megszülettek a különböző kezdeményezések? Van már valami kézzelfogható cselekvés? Válasz. Elsődleges együttműködési partnerünk a környezetvédelmi DG, a JRC, az Eurostat és a környezetvédelmi DG-s kollégákkal már tényleg nagyon jó az együttműködésünk, és látjuk részükről az egyértelműen kifejeződő ambíciót, hogy velünk együttműködve csökkenteni tudjuk a kibocsátásokat. De nyilván vannak ellentmondások, vannak egyet nem értések, például abban, hogy a levegő irányelvben meghatározott határértékek megfelelőek-e vagy sem. Kérdés? Hát az egyértelmű, hogy az ambíció szint nem volt elég magas. Válasz? Mint ahogy mondtam már egy előző kérdésre adott válaszomban, volt azért némi előrelépés, és a mi tapasztalataink szervezeti szinten a következőek. Az óvatosság alapelve alapján dolgoztunk, és ez nem mindig könnyű megközelítés. Egyáltalán nem könnyű feladat az, hogy nekünk kell a problémákra felhívni a figyelmet. A bevezető előadásomban megemlítettem a Late Lessons from Early Warnings című tanulmányunkat, amelyben tulajdonképpen elismerjük, hogy tényleg a cselekvés sokszor lemarad a tervezés mögött. Kérdés? Az öko címkézés is szóba került, és hogy ez a Missions Analytics mennyire összekapcsolható ezzel. Válasz. A CO2 címkézés a gépjárműveken nagyon pozitív fogadtatásra talált, ezt esetleg ki lehetne egészíteni NOx címkézéssel és egyéb szennyezőanyag címkézéssel is. Köszönöm, hogy az elnök asszony, Zába képviselő kérdezhet. Köszönöm a szót. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első az, hogy az elmúlt években felvették-e a kapcsolatot az Európai Bizottsággal a NOx kibocsátás témakörében, vagy pedig azért, hogy felhívják a bizottság figyelmét arra, hogy a jogilag megengedett határértékeket a legtöbb jármű túllépi. Válasz? A Digi Environmentes kollégák, akik a levegő minőséggel foglalkoznak, egy workshopot rendeztek 2010-ben, amely ezzel a témával foglalkozott, és létrejött egy levegőminőségi bizottság is, amely folyamatosan ezen a kérdésen dolgozik. Tagállami politikusok is együttműködnek ebben, illetve a Göteborgi protokoll minden egyes részes fele. A jegyzőkönyvön egyébként módosítani is kellett, hogy a nemzeti emissziós cselekvési tervek jobban összehangolhatóak legyenek, hogy elkerülhessük azt, hogy a különböző technológiai problémák miatt a célkitűzések elérhetetlenek legyenek. Kérdés? Egy parlamenti kolléga, illetve több parlamenti kolléga is, több képviselő is érdeklődik ez iránt, a problematika iránt. A kérdésem az lenne, hogy személyesen Van-e kapcsolata európai parlamenti képviselőkkel? Megkeresték-e önt európai parlamenti képviselők konkrétan a 715 per 2007-es végrehajtásának kapja, kapcsán, és volt-e ennek a rendeletnek valamilyen nyomon követő munkája? Válasz? Az EEA természetesen folyamatosan foglalkozik a típusjóváhagyási tesztekkel. Arról nem tudok, hogy konkrét parlamenti képviselők megkerestek volna minket, nem tudok róla, nem hinném. Tudna valamilyen ajánlást adni a jövő tekintetében? Hogy hogyan garantálhatjuk, hogy a típus jóváhagyási rendszerre jobban odafigyel az ügynökségek, az NGO-k agájaira? Van valamilyen ajánlása? Nagyon izgalmas vita, hiszen eh, többször is hallottuk, hogy eh, űrtátong a tudomány és a politikai döntéshozatal között. Tehát nagyon fontos az, hogy mutatosítsuk a problémákat a döntéshozóknál. Tehát nyilvánvalóan valahogy át kell hital, hidalni ezt az űrt. Nagyon fontos az, hogy rendszeresen találkozzunk, és az új vezetési ciklus is tartalmaz majd bizonyos határ viszonyokat, és meg kell figyelnünk, hogy mi lesz. Megbántak valamit? Hogy rosszul csináltak? Hogy nem keltették fel eléggé a figyelmet? Remélem, hogy tudtam kommunikálni azt, hogy mi alázatosak vagyunk. Ezt szeretem volna kihangsúlyozni a felszólalásom elején is. Meg kellett vizsgálnunk az összes jelentésünket. Említettem, hogy 28 jelentést írtunk, és ezeket most ismét végig kellett olvasnunk. Hogyha valamit más, hogy tehettünk volna, hogy visszatérjek egy képviselő megjegyzésére. Arról van szó, hogy az információnkat jobban csatornába tereljük, olyan csatornákba, ahol legjobban elérik a döntéshozókat. De emlékszem, hogy 2011-ben, novemberben voltunk a Transzakbizottságban, és előadtuk, amit találtunk. Nem tudom, hogy ez lehetett volna célirányosabb-e. Nagyon röviden lenne egy megjegyzésem. Tehát nem csak űrtátunk a tudomány és a politikai döntéshozók között, hanem fönnmarad egy kérdés. Gyakran tárgyalunk tudományos kutatóintézetekkel, de hogy lehet, hogy egy tudós sem teszi fel a kérdést, hogyha látja ezt az űrt, hogy ennek mi lehet az oka, és miért nem vizsgálják azt, hogy hogyan lehetne ezt az űrt áthidalni? De jó, természetesen frusztráltak vagyunk azért, hogy a politikusok nem figyelnek oda, de Torvaldi úr kap most szót. Köszönöm, elnök asszony. Hans Christian Andersen már megválaszolt ezt a kérdést egy több mint száz éve. Egy kérdés lebeg itt az egész vita során a teremben. Ez a mea culpa, mea maxima culpa. A dolgok miért nem érik el az érintetteket. Tehát miért nem dolgozunk úgy, ahogy kellene? Azonban a másik kérdés a szervezetre vonatkozik, nem a belső szervezetre. Hallottam, hogy, hogy hogyan dolgozik például a menedzsere tanácsa 32 taggal. Tehát, hogyha 32 ember 28 országból döntéshozó testületet alakít, akkor nem tudom, hogy ez mennyire működőképes. Tehát meg kell nézni ezeket a struktúrákat is. Tehát azt nem mondanám, hogy teljesen működőképtelen a menedzser, az igazgató tanács, de azt látjuk, hogy hogy dolgokat nem vesznek figyelembe, még akkor is, hogyha jó nagy betűkkel írják ki. Kommentáltam, ez nem kérdés volt. Én is egy válasz kommentált mondanék. Tehát főleg, ami itt a menedzs tanácsot illeti, az igazgató tanácsunkat, természetesen értékeljük az igazgató tanácsunk munkáját rendszeresen. Most például hogy a belső struktúrák mennyire működőképesek. A kiértékel is azt mondta, hogy viszonylag működőképesek. De most szeretnék néhány általánosabb megjegyzésre reagálni mandátumunk tekintetében. Természetesen a mi szervezetünket is rendszeresen kiértékelik, és a jobb szabályzás érdekében ismét kiértékelnek minket, az EEA. Most a jobb szabályzás kritériumainak megfelelően kerül kiértékelésre, tehát hogy mennyi európai hozzáadott értéket képvisel, mennyire releváns a mandátumunk. Természetesen örülünk a kiértékelésnek, hiszen jobbak akarunk lenni. De jó lenne, hogyha a ma délután előkerült témák nem merülnének feledésbe. Elnézés, Kluasszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék visszatérni 2011-re. Említette, hogy akkor a Trump szakbizottságnál jártak, és akkor már bizonyított volt, hogy a típusjóváhagyási értékeknél jóval magasabb a károsanyag kibocsátás. És akkor említette, hogy egy bizonyos frusztráció uralkodott el önök körül, hiszen igen magas szinten történtek kibocsátások. Tehát uh, itt hallottunk olyan szavakat, hogy illegális, nem elégséges tesztelés. Tehát uh, gondolom, hogy azért a gyanújuk felébredt. First on the, uh, the experience that we, that we have regularly with... Rendszeres tapasztalatokat szereztünk az új kollégákkal a Transzak Bizottságból, nem tudom, hogy önök, van, önök között vannak-e trantagok is Hát én magam is strandtag vagyok. Egy szóval az egyik általában évente nagyon izgalmas vitát folytatunk, amikor bemutatjuk az információinkat, hiszen a Transzakbizottságban nagyon markáns vélemények fogalmazódnak meg, és az a tapasztalatunk, hogy vannak Tran tagok, akik a közlekedést magában a siker indikátornak látják. Mi pedig jövünk a híreinkkel, az üzenetünkkel, hogy a közlekedésnek mégiscsak környezeti kihatásai vannak, hát akkor bizony nem mindig érezzük úgy, hogy szeretve látott vendégek vagyunk. Az illegalitásról tett fel egy kérdést, illetve a hatástalanító berendezésekről. Én csak azt mondhatom, hogy sem információmmal, sem bizonyítékkal nem rendelkeztünk a haték hatástalanító berendezésekről, hogy ez az oka a különbségeknek. Mire gondoltak hát akkor, hogy a teszt eh, módszerek nem voltak megnyugtatóak? Ez nem az, mégsem a semmiből kellett, hogy származzon és egyre rosszabbak voltak a különbségek. A különbségeket valóban a tesztrendszerrel hoztuk összefüggésbe, erről ma hosszabb ideje tudtunk, valóban egy új európai vezetési ciklust kellett kidolgozni, hosszabb ideje tudjuk a meglévő hiányosságait, nem gondoltuk volna, hogy szándékos félrevezetés tanúi vagyunk. Griffin asszony. Griffin asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, hogy én későn jöttem, de egy olyan eseményről jövök. Az energia szegénység és a levegő minősége egy rendezvényéről jövök, ami bennünket érint, és Tron kiegészítő pottaként jelezhetem, hogy a környezetvédelmi hatástanulmányokat nagyon komolyan vesszük a városi régiók és a szakpolitikák fejlesztéséről szeretnék beszélni. Az energiaunióról beszélünk, stratégiai, holisztikus módon akarjuk ezt látni. Megvizsgáljuk az, az ipart és a környezetet is azonos szempontból vizsgáljuk, és persze az egészségügy és az egészségügyre és a környezeti tudatosságra való nevelésről sem feledkezünk meg. Kérdezem, hogy az EEA megfelelő mandátummal rendelkezik-e annak érdekében, hogy, meg, hogy állandó rendszeres beszámolót adjon. Mint tudjuk, a levegő minőség hiányosságai miatt emberek halnak meg. <clears throat> 14.100 korai halál vezethető vissza az önök jelentésében 2012-ben kizárólag az Egyesült Királyságban a lé, levegő minőség hiányosságára. Kérdezem tehát, hogy hogyan lehet a minőségi ö, normákat javítani, főleg akkor, hogyha az ügynökség meglátásait a bizottság nem követi tettekkel. Ami <clears throat> az integrált szisztemikus megközelítésről mondottakat illeti, abszolút egyet tudunk érteni ezzel, amit ön mondott. A Európai Környezetvédelmi Ügynökség elemzése is arra mutat, hogy egy ágazat közi ágazatok kötti határokon átnyúló megközelítésre van szükség. Ami pedig a mi mandátumunkra vonatkozó kérdését illeti, korábbi kérdései válaszolva már elmondtam, a mandátumunkat az Európai Parlament és a Tanács határozta meg, és ez pedig nem teszi lehetővé számunkra, hogy szabályozói felügyeleti szervként működjünk. Jeleztem, hogy az ügynökség tevékenységét át fogják tekinteni, meg fogják vizsgálni az ügynökség mandátumot, relevanciáját, a más területekkel való koherens voltát, és amennyiben az európai intézmények úgy döntenének, hogy megváltoztatják a mandátumunkat valamikor a jövőben, és egy felügyeleti jogkörrel bíznak meg bennünket, akkor ehhez politikai támogatásra és persze forrásokra is szükség lesz. Elmondtam korábban, elmondom még egyszer. Mi, mint szervezet nem szívesen vállalnánk magunkra annak a felelősségét, hogy a nyomonkövetési rendszer nem volt jó. Nem akarnánk utólagosan tisztázni az elkövetett hibákat. Végezetül utolsó kérdezőként pedig Turmes úr kérdez. Köszönöm szépen, vissza szeretnék térni a JR szívával találkozójára 2007-ben. Azt ígérte számunkra, hogy eljuttatja hozzánk a Potocsnik biztossal és a DG Environment, a környezetvédelmi főigazgatósággal való levelezését. Nagyon hasznos volna, hogyha a JRC-vel, a közös kutatóközponttal való találkozóiról is tájékoztatni tudna bennünket 2004 és ma között, így jobban meg tudnánk érteni, hogy mikor hajtották végre az ellenőrzéseket, és milyen eredményekre vezettek ezek. Csupán annyit mondhatok, hogy bármely információ, amivel rendelkezünk, ezt eljuttatjuk önökhöz. Ez egyébként kötelezettségünk is, hogyha bármilyen dokumentációval rendelkezünk, ezt a szakbizottság vagy a parlament rendelkezésére bocsátsuk. Amint Kopenhágában vagyok, áttekintjük a dokumentációt. Köszönöm szépen. Ami pedig a számokat illeti az Egyesült Királyságban csak 14 ezer ember. Ha azt mondom, hogy 50 ezer korai halál, a, ami oda vezethető vissza, hogy nem tartottak be a szabályokat, akkor ez egy olyan szám évente. Ez egy olyan szab, szám, amely té, teljesen téves, vagy hova tenni ezt a számadatot, amely körből helyén való volna. Hát ez nem tudom honnan származik ez az 50 ezeres száma. Különböző forrásokból mintegy 70 12, 70 ezer korai halálról tudunk, és ebből ennek egy töredék része származik a közötti közlekedésből. Nos, azt gondolom, ez releváns. Ez számomra a legnagyobb botrány, amely valaha megtörtént az európai iparpolitika történetében. 2004-ben vette a történet kezdetét, éppen ezért tehát egy, legalábbis egy durva becslésre van szükségünk önöktől, hogy az éven, évente hány korai halál vezethető vissza erre a tényezére. Vélekedésem szerint akár több ember halhatott meg a dízelből származó légszennyeződés okán, mint az közúti balesetek okán. Tehát, hogy kérem tájékoztassanak arról, adjanak számot azzal kapcsolatban, hogy hány korai halál jött létre, amiatt, hogy nem tartottak be a jogszabályokat. Persze, vagy mi, vagy pedig valaki más becsléseit örömmel eljuttatjuk Önökhöz. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni Adams McLevy uraknak, hogy eljöttek ugye nyíltan osztották meg velünk a tudásukat. Nem volt ez könnyű ez a munka, és azt gondolom kijelenthetjük, hogy van mit elgondolkoznunk, minden elgondolkoznunk többek között az Európai Parlament szerepét illetően is. Joggal tekintünk az Európai Bizottságra, hiszen az elmúlt években az Európai Bizottságé volt a fő felelősség, de azt hiszem, hogy a saját házunk táján is söprögetnünk kell, Természetesen észrevételeinkről, meglátásainkról részletes jelentést készítünk, és hogyha az önök mandátumát illetően vannak felvetéseik, ezt örömmel fogadjuk, köszönjük, hogy eljöttek, köszönjük, hogy megválaszolták a kérdéseket, köszönjük szépen. Kedves kollégáim, végezetül pedig kérdezem, hogy bárkinek van-e az egyebek kapcsán felvetni valója, úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor csak tájékoztatok mindenkit, hogy a koordinátorok 21. június 21-én találkoznak, két fontos koordinátori ülés lesz, amikor a második félév programját határozzuk meg, dolgozzuk ki, kérjük majd az inputjukat. A következő szakbizottsági ülésünkre pedig június 16-án kerül sor. Egész nap, ez az első egész napos ülés. Köszönjük!